Kollégi, kollégi, grazie. Kedves kollégák, köszönöm szépen a figyelmet. Meg is adom majd nem sokára a szót Eston Bárónőnek. Nagyon aktuális a mostani megbeszélésünk. Nehéz időszakot él az Európai Unió, ugye az észak-afrikai, közel-keleti helyzetet ismerjük. Nagyon nehéz közös álláspontra jutni a 27 Európai Uniós tagállam számára. Egy olyan pozícióra, ami haté- hatékony, hatásos, koherens, és az Európai Unió alapvető elveit is tükrözi. Este asszony szombaton részt vett a Párizsi találkozón, Sárkozi elnök úrral, tegnap pedig a külügyi tanácson, nagyon fontos témákról tárgyaltak, és nagyon érzékeny témákról. Az, hogy Eston az, hogy most eljött hozzánk, nagyon aktuális, és ez is bizonyítja azt, hogy milyen párbeszédet kíván Eston asszony folytatni a mi szakbizottságunkkal, Füle biztos úrral természetesen is, és főtitkár úrral is. Eston asszony, a napi rendünk nagyon sűrű, a mediterrán helyzet persze a legfontosabb, a tárgyalandó témák közül mondanám azt, hogy a bosznia-hercegovinai események is ugye, valamint a szerbek és koszovaiak közötti dialógus beindítása, aztán a szomáliai helyzet, de a, ugyanúgy oda kell figyelnünk a nukleáris katasztrófára, amelyet Japán él át. Nem szeretnék túl sok időt vesztegetni, ezért rögtön meg is adom önnek a szót, és köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk. Uh, Mr. President, thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a bevezetést és a meghívást. Kollégák, szerettem volna egy kis időt kérni arra, hogy megálljunk, és átgondoljuk, hogy mi is történt azóta, mióta legutóbb októberben találkoztunk. Szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az események hihetetlen módon felgyorsultak. Én 28 különböző úton vettem részt az Európai Unió nevében a legutóbbi találkozásunk óta. Most pedig nagyon helyesen Líbiára összpontosítjuk a figyelmünket. A változásokra a déli szomszédsági területeken azt hiszem, hogy ez minden mást kiszorít a figyelem középpontjából. Én mindig elmondtam egyébként, hogy a szomszédság és szomszédság politika az EU számára most egy nagy teszt tehát most derül ki, hogy hogyan reagálunk az eseményekre, amelyek a közvetlen közelünkben következnek be, és hogy hogyan állja meg a helyét az új szolgálat. Az elmúlt napokban nagyon sokat gondoltunk a japán emberekre is, a japán külügyminiszterrel is találkoztunk a hat napja volt eh, hivatalban, én átadtam neki ennek a parlamentnek is a jó kívánságait, illetve az együttérzést eh, tolmácsoltam. Eh, most, amikor Japánnak szembe kell nézni a földrengés és a szökőárútó hatásaival. De egy áttekintettem az október óta eltelt időszakot, és az is eszembe jutott, hogy karácsonykor még nagyon aggasztott minket part helyzete, és ez még most is változatlan. Itt még mindig nem sikerült megoldani a e, problémát, tehát Mutara elnök e, nem kap ellenőrzést az országa felett. Aztán a fehér orosz helyzetet is vizsgáljuk, és aggasztanak minket a választások, nem e, hitelesek ezek. Nagyon nehéz találkozókon vagyunk túl Martinov külügyminiszterrel, és továbbra is folytatnunk kell ezt a nehéz munkát, nyomást kell gyakorolnunk a vezetésre, és közben a civil társadalmat támogatni. Az októberi találkozónk óta a közelkeleti béke folyamat is ugye tovább zajlik. Kétszer elutaztam már Izraelbe, a palesztin hatósággal is találkoztam, Münichben, Münchenben is voltam, és itt is volt egy találkozó, és most volt az első alkalom, hogy Helga Schmidt elnökség alatt, aki a politikai igazgatónk, tudtak találkozni a szakértők mindkét oldalról. A iráni nukleáris dialógus is elnököltem kétszer, megpróbáltunk előrelépést elérni azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket mi tettünk, tehát megpróbáljuk iránt meggyőzni arról, hogy az atomfegyver előállításhoz vezető útról térjen le és azt elismerjük, hogy polgári területen, polgári célokra használni tudja az atomenergiát. Tehát nagyon sok munkát végeztünk, de most el kell mondanom önöknek, hogy a javaslataik még mindig az asztalon fekszenek, még mindig üzeneteket küldünk, arra várunk, hogy hogyan reagálnak. Az Európai Unió és a NATO kapcsolatai is napirenden voltak, és ennek fontos, egyik fontos eleme amely nagyon fontos. Tegnap beszéltem Rasmussen főtitkár úrral, egyébként vele rendszeresen találkozom. Tehát, hogy a napi renden az is szerepel, hogy hogyan tudunk a legjobban együttműködni. Még egy nagyon fontos kérdés, amelyel a legutóbbi időszakban foglalkoztam, Moldova és Transnistria kérdése. Itt Moszkvával ültünk le, Lavrov külügyminiszterrel, tárgyaltunk arról, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy valamennyire előre lépjenek ezek a tárgyalások. Szerintem nagyon sok parlamenti képviselő figyelte a szerb-koszovó tárgyalásokat, az első ülés már megvolt, és a második találkozó pedig a héten lesz. Azzal is tisztában vagyok, hogy miközben ezekről a nehéz kérdésekről gondol, gondolkodunk, most építjük ki a külügyi szolgálatot. Szerintem bemutathatjuk igazolhatjuk, hogy pontosan a tevékenységünk középpontjában pontosan ez a gondolat el, hogy mi a konfliktusokat kívánjuk feloldani, a békét és a demokráciát kiépíteni, és az embereket támogatni abban, hogy a jogaikat megvédjék, a szabadságot és az emberi méltóságot támogassuk. Ezért ennyire fontos a koszovói dialógus például, ezért olyan fontos, hogy Bosznia-Hercegovina is egy picit elmozduljon az álláspontjáról, tehát ne ragaszkodjon ehhez. Tegnap a külügyi tanácsban például arról beszéltünk, hogy mennyire fontos az általam javasolt megközelítés. Aztán Albániát is említhetném, ahol Miroslav Lacek volt az én követem, aki dialógust próbált kialakítani az ellenzék és a miniszterelnök között. Elnök úr is elmondta itt a szakbizottságban, hogy a szaheltérségről átfogóbb keretek között gondolkodva aztán Mali, Mauritánia, Niger, valamint a Magreb térség támogatására is oda kell figyelni. Tehát fontos, hogy olyan megközelítést dolgozzunk ki, amely megkülönböztetett minden egyes ország esetében figyelembe veszi a sajátosságokat, de mégis egységes keretek között kezeli ezt a régiót, a biztonság, politikai kérdések, a gazdasági kérdések, azok egységes keretek között vannak, tehát a kábítószerkereskedelem, emberkereskedelem, és az összes többi téma legyen benne a keretekben ami érinti a régiót. És aztán Afrika, itt nem csak a kalóz támadások, hanem az is, hogy milyen gazdasági támogatást tudunk Szomáliának nyújtani, hogyan támogathatjuk az afrikai vezetőket. Tavaly kétszer jártam ebben a térségben, és fontos, hogy arról gondoskodjunk, tehát hogy legyen valami fajta képünk arról, hogy mit nyújthat az EU ennek a térségnek. Én gyakran elmondom, hogy az Európai Unió hosszú távon gondolkodik, de a mi feladatunk az az, hogy milyen gyökerező erős demokráciákat építsünk, és támogassuk az átmenetben lévő országokat, hogy hatékonyan tudják a civil társadalmat megerősíteni, a politikai, gazdasági életet kiépíteni annak érdekében, hogy hosszú távon működő demokratikus intézményeik legyenek, és hosszú távon pozitív gazdasági kilátásoknak nézzenek nézzenek elébe. Én szerintem ezt el tudjuk érni, tehát a biztonságot és a fejlesztést együtt megvalósítani, bizalmat kialakítani, intézményeket erősíteni. Tehát gyakorlatilag lépésről lépésre kell ezt kialakítani, nem valami csodálatos divatbemutatóról van szó, hanem kemény munkáról, amit apránként végzünk. Ugyanakkor az EU-nak gyorsan, rugalmasan és nagyon kreatívan kell reagálnia a bizonyos eseményekre a nemzetközi hadszintéren. Olyan ez, mint hogyha az Európai Unió szolgáltatásokat nyújtana, egy hatalmas olaj egy tartályhajó lenne, amely nyújtja a szolgáltatásokat, de nagyon gyorsan kell tudnia manőverezni annak érdekében, hogy minden változásra reagálni tudjon. És a külügyi szolgálatot is így kell megszervezni. Persze tudjuk, hogy még mindig a szolgálat kialakításánál tartunk, tehát a kezdeti lépéseknél. Politikai szempontból is át kell tekintenünk a munkánkat, és javítani ennek a minőségét. Arról se feledkezzünk el, hogy minden, amit teszünk, a partnereinkkel együttműködésben történik. Ezért kell rengeteg időt és energiát fordítani arra, hogy ezeket a kulcsfontosságú kapcsolatokat továbbra is fenntartsuk és erősítsük, amelyek ennyit számítanak. Például az ENSZ főtitkárával is nagyon sokat találkoztam, rendszeresen beszélek vele, ma is fogok vele tárgyalni. Természetesen az Amerikai Egyesült Államokkal, Hillary Clintonnal és csapatával is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, óránként tartjuk a kapcsolatot, aztán az Arab Ligával, velük délután is fogok találkozni, az Afrikai Unióval, Jean Pingel, vele is tárgyaltam ma, aztán Rasmussen főtitkárul ugye a NATO-ban, tegnap beszéltem vele utoljára, de Oroszországot sem lehet kihagyni, itt nagyon hosszas és mélyen gyökerező dialógus van, ugyanez igaz Kínára, itt is folyik a párbeszéd, több más országgal együtt tárgyalunk arról, hogy milyen erőforrásokat tudnak felajánlani annak érdekében, hogy a tunéziai és egyiptomi változásokat támogassuk. Mások is eljöttek Brüsszelbe, a mi elnökségünk alatt erre a ülésre, és aztán Törökország is itt van. Törökország stratégiai partner, és Ahmed Davatoplu külügyminiszterrel is párbeszédet folytatunk, de civil szervezeteket sem hagyhatom ki. A Human Rights Watch, az Amnesty International és egyéb nemzetközi szervezetek, akik a fejlesztés támogatás területén aktívak. Az üzleti világ is ugyanez. Tehát például az energiaszolgáltató cégekkel is tárgyalunk, őket nagyon foglalkoztatja most az, a, például, hogy a japán, esem, a japán, esemény, japán események tükrében mi történik az atomenergiával, mindenkivel folyamatosan kapcsolatban kell maradnunk. Nagyon-nagyon összetett, bonyolult helyzet alakult most ki. Ha visszatérek tehát a, szomszéd, a szomszédainkra, és mondjuk itt kezdem Líbiával, hatalmas változás következett be, amikor az 1973-as határozatot az SPT-ben elfogadták Három célkitűzés volt itt nagyon fontos, ugye meg legyen a jogalap az SBT-ben, legyen meg a régió támogatása, főként az Arab Liga, és az emberek igényei, szükségletei. Tehát ez volt a három feltétel, ami teljesít, aminek teljesülnie kellett hogyha ez a három feltétel teljesül, akkor van szükség a cselekvésre. Az Európai Unió szerepéről sokat beszéltünk a külügyi tanácsban tegnap, és egyébként egyhangúak voltak az álláspontok, tehát teljesen világosan kiderült, hogy a humanitárius segítségnyújtás az elengedhetetlen. Ezt a munkát egyébként már megtettük. 7000 Európai Uniós állampolgár hagyta el Líbiát, 4400 főt katonai eszközökkel hoztunk haza, és 20 ezeren azok közül, akik a határon rekedtek, egyiptomiak, bangladesiek és mások, haza tudtak térni az Európai Unió segítségének köszönhetően még mindig vannak a határokon dolgozók, akik támogatják a Líbiából menekülőket, és én küldöttséget küldtem Tripoliba is és Bengáziba is, annak érdekében, hogy beszéljen a helyiekkel arról, hogy mi történik, tehát hogy felvegyük a kapcsolatot, különösen Bengáziban a helyiekkel, hogy jobban értsük a helyzetet és az eseményeket, és hogy tudjuk azt, hogy élelmiszer, vízellátás, egészségügyi ellátás tekintetében mi a helyzet. Az orvosok határok nélkül szervezettel is felvettük a kapcsolatot, hogy biztosítsuk, hogy az egészségügyi ellátás rendelkezésre áll. Természetesen fel kell készülni a konfliktus utáni Líbiára, és arra, hogy mi lesz itt az Európai Uniónak a szerepe. Az én meggyőződésem az, hogy nekünk lehetővé kell tenni azt, hogy az országok a saját jövőjüket kialakítsák, úgy, hogy a saját állampolgáraik vezetik ezt a folyamatot. És aztán Egyiptom és Tunézia esetében, Egyiptomban kétszer jártam egyébként, Mubarak lemondása óta. Mi voltunk egyébként az elsők, akik üdvözölték ezt a lépést és ugyanezeket az üzeneteket hallottam, tudom, hogy Buzek úr és mások, akik Egyiptomban jártak, ugyanezt fogalmazták meg az emberek. Tehát az egyiptomiak azt mondták, hogy ez a mi országunk, ez a mi forradalmunk. Fiatalként én a Tahrir téren is találkoztam a, fiatal, a jövő vezetőivel, ők azt mondták, hogy mi szeretnénk megválasztani az első vezetőt. Most lesz 7000 év óta az első alkalom, hogy a saját vezetőnket megválaszthatjuk. Azt is elmondták, hogy a rendszernek el kell ismerni ezeknek a változásoknak a jelentőségét, és segítségre van szükségük. Egy példát mondok csak önöknek. A tervezési miniszter egy hat, hatalmas energiákkal rendelkező nő, aki egy millió új ház felépítését próbálja megszervezni az egyiptomiaknak, mert Kairon kívül a vidéki térségekben nagyon rossz a helyzet, és ő ezt a programot próbálja lebonyolítani oly módon, hogy szakképzést is nyújtanak, oktatást az embereknek, támogatják a kisvállalkozásokat, és így lehetővé teszik, hogy az emberek helyzete javuljon, tehát hogy végre lássák, hogy valami történik, valami kézzelfogható eredménye van eh, ezeknek a lépéseknek, és én szeretném segíteni ezt a hölgyet. Az Európai eh, Beruházási Bank eh, remélhetőleg hatalmas erőforrásokat bocsát majd rendelkezésre. Minden egyes országnak szeretnék én segíteni, aki hozzánk fordult, és azt kérdezte, hogy mi hogyan tudnánk támogatni őket koordinált, összehangolt megközelítésre van szükség tehát ezeknek az országoknak az esetében. Tudjuk azt, hogy Tunéziában is szükség van. Jumping az Afrikai Unió elnöke éppen most van a helyszínen, tehát Tunéziában, és én beszéltem vele, azt mondta, hogy nagyon optimisták az emberek, sokat többet tehetünk. Van már egy nagy volumenű program, de még többet tehetünk. Azért, hogy az emberek tudják, hogy még nem csak pénzügyi erőforrásokat bocsátunk a rendelkezésükre. Ugye azért értem ott, hogy megnézem, hogy most rögtön, rövid távon mit tehetünk. De az is fontos, hogy lássák az emberek, hogy mi hosszú távon mit tudunk tenni. El kell kötelezzük magunkat a hosszú távú megoldások mellett. Valóban az átmenetek sikerét kell megcéloznunk, és így kell felhasználni az erőforrásokat. Ezért van az, hogy a bizottsággal együtt közös közleményt adtunk ki, én és Barózó úr, és az arról szólt, hogy ezt a fajta fejlesztést célozzuk, és ezt a tagállamok elé tárjuk a tanácsban. Három célról beszéltünk, vagy három eszközről. Az egyik ugye itt van a pénz és az erőforrások, tehát az a képes, az a lehetőség, hogy támogatást ajánlunk fel, a programjainkat esetleg átalakítjuk, tehát rugalmasak legyenek ezek az erőforrások, amelyek a szükségleteknek megfelelően alakíthatók, a másik pedig, hogy újabb erőforrásokat vonunk be, mindegy, hogy pénzügyi intézményeken keresztül, amelyeket említettem, az EBRD-t, vagy az EIB-t, vagy a Világbankot, vagy másokat, a tagállamokon keresztül is lehet ilyet, és a második dolog az pedig a piaci hozzáférés, tehát a kereskedelem akadályait eltávolítani, lebontani ezeket, és a lehető legjobb lehetőségeket kínálni ezeknek az országoknak, hogy a gazdaságuk növekedhessen. A harmadik dolog pedig a mobilitás. Nagyon fiatal, ez, fiatalok ezek a népességek, tehát sok hasznukra válhat a, válhatnak az által velünk képített kapcsolatok. Ez az üzleti világra és a diákokra ugyanígy igaz. De mindent meg kell valósítani, mert a papíron leírt szavak egy dolog, a cselekvés pedig egy másik és ráadásul a fellépést még nemzetközi szinten koordinálni is kell, ez nagyon fontos. Ezért van az Európai Uniónak ilyen központi szerepe abban, hogy szerte a világban koordinálja azoknak az országoknak a munkáját, Törökországtól, Ausztráliáig, Kínától, Oroszországig, akik segíteni akarnak. Tehát mindenki együtt, közösen teszi bele a kalapba, amire képes. Tehát elnök úr, gondoskodnunk kell arról, hogy a megfelelő eszközt teremtjük meg, a megfelelő gépezetet állítjuk elő, úgymond, amely a segítséget nyújtja, hogy hatékonyan használjuk fel az rendelkezésünkre álló eszközöket, hogy biztosítsuk, hogy az emberek valóban tudják, hogy ez az ő forradalmuk, az ő országuk, mi őket csak ebben támogatjuk. Építsük ki a nemzetközi partnerségeket, és tegyük ezeket a lehető legerősebbé. Azt is világosan fogalmazzuk meg, hogy a mi munkánk az az, hogy ezt a mélyen gyökerező demokráciát, gazdasági fejlődést és növekedést támogassuk, hogy az emberek azt érezzék, hogy hosszú távon vannak biztonságban, és hosszú távú kapcsolatokat kívánunk velük kialakítani. A mi erősségünk az pont ez, és remélem, hogy jól tudjuk elvégezni majd ezt a munkát. Köszönöm. Grazie, baronessa. Köszönöm szépen Eston Bárónőnek, mondja az elnök úr. Megköszönöm ezt a felszólalást és a New York Times-ban megjelent cikkben is ír ugye az a 3M stratégiáját, tehát a segítő kezek, a piaci hozzáférés és a mobilitás, ez szerepel ebben a cikkben. Egy valami, amit kérdeznék, a pénzügyi beavatkozás azoknak az országoknak az esetében, amelyekről beszélünk. Szükséges itt az, ugye több milliárd euróra van szükség, ezek igen komoly számok egyrészt a sürgősség miatt van szükség a támogatásra, másrészt pedig az infrastruktúrák kiépítésére, szakképzésre, és így tovább, amit említett. Nagyon nehéz pénzügyi erőforrásokat találni a válság időszakában. Tehát talán még ennél is nehezebb még valami más az, hogy ezeket az erőforrásokat jól használjuk fel megfelelő módon, és hogy annak segítsünk, akinek valóban szüksége van a hatalmas pénzügyi segítségre. Az én kérdésem tehát a következő. Most ö, tartunk ott, hogy ö, a, megpróbáljuk ö, megtalálni a, a hatékony, őszinte ö, partnereket, annak érdekében, hogy meglegyen minden, amit kívánunk, tehát hogy a demokráciát támogassuk. Most pedig megadom a szót Szelefranka úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Esten asszony, Áronő. Szeretném frakció nevében köszönetemet kifejezni, annak érdekében, hogy a tegnapi külügyi miniszteri ülés követően ilyen gyorsan itt körünkben megjelent a dél-mediterrán térségbeli válság valóban próba elé a Lisszaboni szerződés által létrehozott struktúrákat. Ez az a terület, ahol ön is működik, ez jól működik, és a Vimó úrral együttműködve, illetve az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve valóban egy ambíciózus közleményt adtak, és úgy gondolom, hogy nagyon helyesen különbséget tettek a rövid távú és a hosszú távú feladatok között a szomszédságpolitika terén. Úgy gondolom, ezt nagyon helyesen tette és az Európai Unió nevében nagyon helyesen támogatja az ENSZ-t 1973-as határozatát nagyon helyesen válaszolt a felmerülő problémákra. Az Európai Parlament is ugye azt követelte, hogy repülésvelemi zónát vezessenek be, erre is reagálta. Az Arab Liga is támogatta ezt az intézkedést. Úgy gondolom, hogy szerencsések lehetünk, hogy nem csak a Amerikára kell itt építenünk, hanem két uniós tagállam vezeti ezt a ezt a, támogatják ezt a határozatot, Franciaország és Nagy-Britannia ugye vetették ezt fel. De hát e, ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés is felmerül, hiszen nem sikerült például azt elérnünk, hogy az összes uniós tagállam a biztonsági tanácson egyformán szavazzon. És hát ez a vita folytatódik, a NATO kapcsán, és Eston azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a koordinációt e, tekintetben jobban meg tudjuk valósítani. A külügyminiszteri tanács következetesét elolvastam, és ott ugye kifejezésre hozzák azt, hogy ezeket az 73-as NSPT határozatot e, meg kell valósítani, de rövid távon nincsenek megfelelő kapacitásaink arra, hogy ezt a valóban mi tudjuk végrehajtani, mi a tagállamok, mit tudunk mit tenni, a, hogyan tudnánk javítani a döntéshozatali mechanizmusainkat, hogy minél gyorsabban a döntéshozatal eh, eljárás felgyorsítsuk és meg végrehajtsuk ezt a határozatot az egyiptomi népszavazásról is szó esett, ugye az alkotmánymódosítást támogatta. Ön is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és lenne egy kérdésem is. A politikai értékelése ennek a helyzetnek. Ugye a részvevők 77%-a a muszlim testvérek ajánlását követte. Ugye Mubarak úr eh, egykori pártja illetve Elbaradály úr ajánlásai ellenében. Ön hogyan értékeli ezt a folyamatot? Úgy gondolom, ez a parlament nagyon kritikusan nyilatkozott, különösen az elmúlt időszakban azokkal az álláspontokkal kapcsolatban, amelyek egy tagállamba származtak, leginkább Franciaországban. Én a frakcióm nevében szeretném elismerésemet kifejezni a koherenciáért, következetességgel, a bátorságért, a határozottságért, amelyet a franciák képviseltek a líbiai válsággal kapcsolatban, a válsággal szemben. most pedig meg kellett bíznunk uh, külügyminisztert azzal is, hogy a párizsi csúcs találkozót összehívja, és ugye hát a párizsi csúcs találkozó következtetését végre is kellene hajtanunk. És a szabadság védelmét tovább folytatta hagyományaihoz híven ez az ország. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Én emlékeztetek mindenkit, sajnálom, hogy ezt meg kell tennem, de 17 óráig van időnk erre a vitára és azért kérek mindenkit, hogy legyen szíves, tartsa be az időt, a er- koordinátorok esetében három perc áll rendelkezésre. Senkit nem tudunk már felvenni a hozzászólók listájára, mert már meghaladtuk a 17 órás időpontot. Tehát a következő pedig Vigyeni kolléga. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Szalafranka úr kicsit hosszabban beszélt, megpróbálok ezért rövidebben kompenzációképpen. Üdvözlöm a bárónőt a külügyi szakbizottságban, örülök annak, hogy az elmúlt hetekben folyamatos párbeszédet folytat a külügyi szakbizottsággal és az Európai Parlamenttel, roppant fontosnak tartjuk ezt annak érdekében, hogy eh, megismertessük önnel a mi véleményünket, amely remélhetőleg befolyásolja az ön stratégiáját is. Lenne pár kérdésem a legaktuálisabb eh, kérdéssel a libiai helyzettel kapcsolatban. Az elmúlt hetekben a déli szomszédság politikáról, az új demokratikus partnerségről is beszélt, de arról nem beszélt, hogy Kadhafi ellen milyen intézkedéseket tehetünk. a 1973-as határozatot végre kell hajtani, persze az unió hatáskörein belül. A kérdés az, hogy milyen erőforrásokat próbálnak majd egy célra igénybe venni. Hogyan kívánják a múlt hibáit elkerülni, folyik -e erről a közös gondolkodás, mi a következő lépés, mi az exit, kilépési stratégia, hogyha remélhetőleg Kaddafit sikerül eltávolítani a hatalomból. Az Arab Liga főtitkára három alapelvről beszélt, osztja el a véleményét, az invázió mentesség, illetve az ö, ö, haderőnek a nem bevetése, a civilek védelme. Nem tudom, hogy az EU stratégiájának megfelelően alakul-e. Végezetül készen áll -e ön arra, hogy ö, az egyiptomi hatóságokkal legalábbis tárgyaljanak a közvetlen és azonnali pénzügyi támogatásról, mivel Egyiptomot is destabilizálja a libiai helyzet. Több mint egy millió egyiptomi polgár van, aki most nem tudja hazaküldeni a pénzeket, ami Egyiptom gazdaságára is kihatással van. Hiszen nagyon komoly beviteli forrása külföldön él egyiptomiak által haza küldött pénzek. Erről folynak a tárgyalások, és ha igen, miért nem? Eh, Jó, köszönöm szépen, Végényén kolléga. Ezt a példát kövesse mindenki. Most pedig Netz kolléga következik. Uh, Madam High Representative, dear colleagues, uh, you... Főképviselő asszony, hölgyem és uram, az elején azt mondta ön, hogy október óta nem járt itt úgy tűnik, hogy, hogy nagyon sok minden tűnt, történt azóta, és, és az utóbbi időkben nagyon is jelen volt ott, ahol kellett, és nem jelent ez azt, hogy nem szeretnénk önt még gyakrabban, minél többet látni itt. Az általános áttekintés kapcsolatban úgy vélem, hogy ez fontos ez a, hogy felmérjük, hogy hogy mi történik a világon, és egy, egy egyéni személynek nehézséget okozza mindezt átlátnia. De most akkor néhány konkrét ügyel is rátérnék, főképviselő asszony. Amikor Libiáról beszélt, akkor elsősorban azt hangsúlyozta ki, hogy szükség van a humanitárius segélyekre, a humanitárius támogatás áll az előtérben. De az előző hozzászóló is kiemelte azt, hogy ön elég hallgatott a politikai célokkal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne azokat elérni. Az ENSZ BT határozatban is lefektetik ezeket a célokat, de igazából nagyon homályos az, hogy hogyan is néznek ki ezek a végső politikai célok, hogyan lehet ezeket elérni. Törökországot is említette, ugye? Na azt mondta, hogy az egyik legfontosabb stratégiai partnere az Európai Uniónak. Általánosságban nem, ezzel csak egyet tudok érteni, de annak fényében, hogy Törökország nem volt jelen a párizsi találkozón, ez mégiscsak egy furcsa kijelentés. Természetesen nem kérem, hogy erre reagáljon, erre a konkrét helyzetre, de talán elmondhatná, hogy ön az EU nevében mit tett annak érdekében, hogy Törökországot mélyebben bevonja a folyamatokba, illetve a jövőben történésekbe. És végül szeretnék néhány szót szólni az izraeli-palesztin konfliktusról, ahol az óra folyamatosan jár, egyre inkább lejár az időnk. Az ENSZ közös következő ülése nagyon fontos lesz, és talán szólhatna arról is, hogy mi, ön milyen álláspontot képvisel ezzel a konfliktussal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Kolléga Brenner. Köszönöm, Brenner kolléga. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunkban. Először talán Líbiáról beszélnek. Valóban együttérzésemet kell uh, kifejeznem, ugye, hogy önnek kell tárgyalni a jelenlegi német kormánya. Hát csak azt tudom elmondani, nem mindenki osztozik a német kormány álláspontjában Németországban, és bizonyára nem túl hasznos az, hogy Németország külön utat jár ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy jelenleg önnek nem is nagyon lehet bármit is a szemére hányni, hogy Németország és Franciaország nem tudnak egyességre jutni, hát ez, ez egy nagyon nehéz probléma. Elnézést kérek. Ennek erre nagyon sajnálom hogy a, a NATO sem pedig az Európai Unió fogja a fegyverembargót végrehajtani. Jó lett volna, hogyha az Unió főszereplőként vett volna részt ebben a folyamatban. De akkor egy másik területes rátérnék. Ugye már szólt azokra az országokra, ahol folyik a forradalom, de hiányzik ebből a az esmefutatásból a tervezés, ugye vannak még olyan országok, amelyekkel úgymond normál kapcsolatokat tart fenn az Európai Unió, például Szíriával. Mi a helyzet? Talán át kellene gondolnunk a Szíriával kapcsolatos álláspontokat, és ön mit gondol erre? Aztán Jemen. 15 millió eurót adunk ki a biztonsági ágazat szerkezetváltására, őket ennyivel támogatjuk. Aztán Marokkó, a Nyugat-Szahara, a halászat kérdése, hát mindezeket hogy kötjük össze? Én nagyon szeretném, ha nem csak az események után futnánk, hanem proaktívek lennénk, időben reagálnánk, és mindent felülvizsgálnánk az események fényében. És aztán még egy kérdés, az IBLD-t is említette, úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy milyen mandátum a felhatalmazása volt ennek a banknak, a beruházási banknak, eddig leginkább olyan politikákat támogatott ez a bank, amely nem mindig a szociális béke és a fejlesztés szolgáltat. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen modellt exportálunk ezekbe az országokba, hogy valóban hasznosak-e ezek a programok a helyszínen. Aztán a magatartási kódex, a a kapcsolatban, ezt felül kell vizsgálnunk, és mindenképpen szigorúbbá kell tennünk, hogy nehogy olyan rezsimek, mint Kadafi rezsimek kezébe kerüljenek a fegyverek. Nem tudom, hogy mit szándékozik ezzel kapcsolatban tenni, illetve mit gondol a Transparency International kezdeményezéséről, hogy a, hogy az olajpénzeket átláthatóbbá kellene tenni, hogy mi uniós állampolgárok hova folyatjuk a pénzünket, az adópénzeinket. Köszönöm szépen. La parola al collega Tannok, prego. Tannok úr következik. Köszönöm, főképviselő asszony valóban a politikában egy hét nagyon hosszú idő, főleg mostanában, és nem volt az európai és kül- és biztonságpolitika terén ez különösen jó. A BT-ben tartózkodott Németország, Törökország is kezdetben ehm, vonakodott, azonban most már részt vesz a légtérzár betartatásában Libiában. Nyilván ön és csapata a válság időszakában nap 24 órájában dolgoztak, ehhez csak gratulálni tudunk. Most azonban a stabilizációra kell koncentrálni a dél-mediterrán régióban. Remélhetőleg a az alapvető emberi jogok tisztelete és a demokrácia fog majd uralkodni. Mi természetesen ezt a kezdeményezést a frakcióm részéről támogatjuk. Ugyanakkor ezen a ponton el kell mondanom, hogy Líbia esetében annak ellenére, hogy a 1973 eh, egyértelmű felhatalmazást nem ad erre, remélhetőleg eh, ha a hatalomváltás következik be, hiszen Kadafival ez elképzelhetetlen, hogy demokratikus országe váljon. Két héttel ezelőtt a választási hatóság két iszlámista pártot nem volt hajlandó bejegyezni azon az alapon, hogy nyílt diszkriminatív eh, alapokon kampányolnának a nők és a kisebbségek ellen. Szerintem a tunéziaiakat ebben támogatni kell, hogy valóban egy világi demokráciát tartsanak fenn. Azonban Egyiptommal kapcsolatban vannak fenntartásaim. A, a kopszok, a, a keresztények és más vallási kisebbségek Isten káromlás vonatkozó törvény alapján tovább folytatódik, miközben Bahreinben, Szíriában és Jemenben az elmúlt napokban felléptek fegyverrel a fegyvertelen tüntetők ellen. Fontos, hogy ne kettős mécét alkalmazzunk, éppen ezért bármiféle ilyen erőszakot el kell ítélnünk történjék. Az bárhol is nem szabad a keleti partnereinkről sem, elfeledkezni, és csak a dél felé vetni vigyázó tekintetünket. Jó lenne, hogyha beváltaná ígéretét, és Ukrajnába, Kievbe látogatna. Ukrajna fontos partnerünk, azonban geopolitikailag másfele sodródik, nem az EU felé, legalábbis fennállnak a veszélye. Illetve, ha már a keletnél tartunk, akkor Oroszország kérdését is felvetném, illetve Putyin megjegyzését a légtérzárral kapcsolatban, amelyet keresztes hagyáratnak titulált, szerintem felháborító, és itt az ideje, hogy Medvegyev végre felszólaljon Putin, felszólal Putin ellen, az azt jelenti, hogy a Kremlin tandeme végre összeomlik, talán. Melyen kolléga a GUA képviseletében? Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, bizonyára tudja, hogy a frakcióm többsége a szövetségesek líbiai bevetése ellen szavazna. India, Oroszország, Németország és több ország is tartózkodott a határozat elfogadása során az NSZPT-ben. De hiszen az ilyen változásokat nem lehet katonai úton kierőszakolni. 30 konfliktusról beszéltünk világszerte. 32-re egész pontosan. Ezek nagyon hasonló konfliktusok, és senki sem akar mégse katonailag fellépni és beavatkozni. És hát egy katonai beavatkozásnál nem is tudjuk, hogy milyen célt szolgál ez, hogy most Kadafit és csak ezen a célja, de hát nagyon sokan száfolják, hogy ezen a katonai beavatkozás célja. Mások azt mondják, hogy az Európai Unió a fő szereplő ebben, mások azt mondják, hogy NATO vezeti ezt a beavatkozást, tehát van, aki azt mondja, NATO, van, aki azt mondja, az EU legyen a vezetője, de mi azt mondjuk, hogy nem akarunk katonai megszállást, nem akarunk szárazföldi csapatokat bevetni. Hát akkor maradnak a légitámadások, de hát itt nem teszünk elég világosan különbséget hogy most, a, hogy pontosan miket is bombáznak ezek a repülők, a civil, a polgári lakosságot is e, érje támadás vagy sem. Úgy gondolom, hogy Banki Moonnak kellene itt nyilatkoznia, és a fegyverszünethez kellene ragaszkodni, és a résztvevőket a tárgyalóasztal mellé kellene ültetni. Ez az egyetlen járható út a tárgyalások. Ahogy Szalfranka úr, úgy én magam is jártam nemrégiben Egyiptomban nem tudom, hogy el tudják-e képzelni, hogy, hogy Európa régen milyen eh, szerepet játszott Afrikában az elmúlt században, vagy az azt az században. Bármiféle külföldi beavatkozás az Európai Unió részéről a afrikai szárazföldön nagyon-nagyon-nagyon nagy ellenállásba ütközhet, nagyon szkeptikusan tekintenek erre az afrikaiak, az Európai Unióban már többen kérték azt, hogy ezt a fajta beavatkozást csak a a légitámadásokra kell korlátozni, nem szabad, hogy ezen felül bármiféle beavatkozásban részt vegyünk. Mindenképpen a, a, támogatnunk kell a támadások leállítását. És kötelességünk, hogy hiteles fegyverszünetet a, biztosítsunk, méghozzá a legmagasabb szinten kell ezt a fegyverszünetet a, elérnünk. A Banki moon ENSZ főtitkárnak, illetve Lula volt brazil miniszter elnök fognak a térségbe utazni, és fognak a fegyverszünetről gondoskodni. Más alternatíva, más lehetőséget én nem látok. Kadafi úrt nyilvánvalóan nem szabad támogatnunk, és nem, szabad demokratikusnak neveznünk. Merkel, azt a Szárközi úr mindannyian fogadták, és a többiek, és Kadafi, tehát egyik napra a másikra barátból ellensége válik. Hát ez nem megy. Köszönöm. A koordinátorok sorát Belder kolléga zárja, parancsoljon. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Esten, ik had het genoegen, het voorrecht om... Köszönöm, köszönöm elnök úr. Bárónő, Beston Báronő, a közelmúltban jártam a parlament küldöttségével Egyiptomban, ahol ön is, ahol ön is látogatott az elmúlt napokban. Tudjuk jól, hogy százezrek vannak Egyiptomban, akik a szabad ég alatt alszanak, van, hogy temetőkben találnak éjszakára szállást, tehát valóban a lakhatás igen komoly probléma, nincs az embereknek hol meghúzni magukat, ez a jövőben sem fog egyik napról a másikra megoldódni. A diplomatákkal a régióban egyeztettem, és ők is beszéltek arról, hogy az élelmiszerrelátás is akadozik, az élelmiszer segély szükségességéről beszéltek, hiszen egy valódi humanitárius válsághelyzet alakult ki, illetve említették, hogy a demokrácia építését segítenünk kell, vannak hosszú távú e, fejlemények. A katonai tanács például mennyire van tisztában azzal, hogy a választásokat követően a polgári kezekbe kell, hogy kerüljön a hatalom. Illetve gazdasági hatalmat kívánnak-e, vagy gazdasági birodalmat kívánnak továbbra is fenntartani? Nem is értem, hogy a társadalom átépítését hogyan fogják levezényelni. Köszönöm szépen, most megadom Ashton asszonynak a szót a válaszadásra, de kedves kollégák, valamit kérnem kell önöktől. Kérem, hogy próbáljanak, próbálják másfél percre szorítani a hozzászólásukat, mert egyébként nem tudom megadni mindenkinek a szót. Lehet, hogy még ha egy, egy perc 30 másodpercre szorítkoznak, akkor sem. Tehát próbáljuk meg, hogy minden, a lehető legtöbben hozzá tudjanak szólni, tehát mindenki szorítkozon a lehető legrövidebb időre a kérésre. Báronő, fél óra a válaszokra, mondja az elnök úr. Oh. Tudom, tudom, hogy viccelt elnök úr. Nos, elnök úr, megpróbálok a lehető legrövidebben fogalmazni, és valamennyi kérdésre válaszolni. Ön kezdte azzal, hogy a pénzügyi eszközökről kérdezett, és arról, hogy hogyan tudunk itt beavatkozni, hogyan tudunk ar- arról gondoskodni, hogy jól használjuk fel. Miről van itt szó? Erőforrásokat használunk fel együttesen, amelyek a külügyi szolgálatban, illetve a bizottságban állnak rendelkezésre. Megnézzük, hogy hogyan lehet egy picit átalakítani ezeket a forrásokat rugalmasabbá, hatékonyabbá, és figyelembe tenni, ahogy figyelembe venni, ahogy ön is elmondta, hogy jól, hatékonyan használják fel ezeket a pénzeket. Plusz megnéznünk, hogy hol van esetleg tartalékpénz, tehát ahol még nem költöttünk el mindent, és ezt át tudjuk csoportosítani, valamint megnézzük, hogy melyek azok az intézmények, amelyek pénzügyi támogatást tudnak nyújtani. Szerintem az Európai Beruházási Bank 1 milliárd eurót be tud fektetni a térségbe most Egyiptom 485 millió eurónyi erőforrással bír, tehát azt hiszem, hogy ehhez képest ez még jelentős kiegészítés lenne, és az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank is fontos, attól függetlenül, hogy Brandner kolléga mit mondott a meghatalmazásáról, tehát további forrásokat tudna nyújtani az EBRD. Nem szabad elvenni a keleti partnerségtől a pénzt, mert ott is szükség van a támogatásra, de az EBRD-n keresztül még újabbakat lehet, és aztán ugye a, a Világbank is részt vehet itt a munkában, tehát a tagállamok, pénzügyi intézmények és mi. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, Szalafranka úr. Most próbáljuk átalakítani ugye a szomszédság politikát annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen, hogy jobban tudjon reagálni a helyzetre. Stefan Füle és én is nagyon sokat dolgoztunk ezen, de rengeteg tennivalónk van még. Üdvözlünk bármilyen konstruktív hozzászólást. A biztonsági tanácsban a hogy említették a tagállamok szerepét, a koordinációt. Szerintem nem a koordináció probléma, hanem az, hogy mindenkinek más a véleménye. És ugye az a valóság, hogy itt van 27 szuverén tagállam, amelynek megvan a maga véleménye, és ugye hisz is abban, hogy joga van eh, ahhoz, hogy például különösen védelmi lépések terén eh, a saját eh, megfelelően járjon el. Eh, a biztonsági tanácsban senki nem szavazott a határozat ellen. És tegnap is a külügyi tanácson egy, is sikerült az egyhangúságot elérni arról, hogy az EU hogyan tudna a legjobban támogatni ezt a térséget. Megnéztük a humanitárius segítségnyújtást, a civil lakosság támogatását. Tehát itt egyhangú volt az álláspont, a pontok az együttműködésről egyhangúak voltak. Lehet, hogy nem mindenki szeretné, hogy itt tartsunk, de itt tartunk, és az én célom az az, hogy ezt az egyhangúságot továbbra is fenntartsam, és ezt lefordítsam a helyszíni cselekvéssel. Nép, egyiptomi népszavazás, a alkotmányos módosításokkal kapcsolatban tudom, ezt én is megnéztem, nyilván önök is figyelemmel kísérték az eseményeket. Mit tudok elmondani? 41-42 százalékos volt a részvétel, ami magasabb, mint korábban. Igen, komoly támogatást élveztek tehát ezek a módosítások, és bíznunk kell az egyiptomiakban, illetve a népszavazás eredményében. Én Baradei, El Baradei úrral is beszéltem, tudom, hogy nagyon szenvedélyesen tám, támogatják ezt. Két, az elnökválasztás mindkét jelöltjével tárgyaltam, tehát erről a demokrácia az ilyen. Szavazásra bocsátjuk a dolgokat, és aztán az emberek meghozzák a döntésüket. Hát Egyiptomban rengeteg mindent kell még tenni, ugye a politikai pártok és intézmények kiépítése terén. Az egyik beszélgetés, ami számomra nagyon fontos volt Egyiptomban, az pontosan erről szólt, hogy a politikai folyamat részvevei közül mennyi, mennyien kérnek még időt arra, hogy ezt a folyamatot el tudják indítani. Sokan tudják, hogy mekkora annak a jelentősége, hogy a politikai pártoknak időt adunk arra, hogy formálódjanak, és ezt Kantami úrral is megbeszéltük. Tehát számomra ez lesz nagyon fontos a jövőben. Aztán Vigillen úr. A képviselők véleményevel kapcsolatban ön elmondta, hogy milyen lépéseket, vagy arra kérdezett rá, hogy milyen lépéseket teszünk Kadapivel szemben, hát Vigényin úrnak mondom, hogy az Európai Tanács szerintem ugye a három feltételt már előírta, amit említettem, és ez tulajdonképpen megteremti a kereteit bármiféle cselekvésnek. És mindig ilyen feltételek alapján járunk tehát el, az SBT határozata megvan, a számunkra az a fontos, hogy a civil lakosságot védjük. Néhány példa, hogy a Gaddafi csapatai most kb. 50 kilométerre Bengázitól arra azt a várost támadják, ahol a vízellátás, vízkészletek vannak. Tehát most egyszerűen azt kell biztosítanunk, hogy legyen vízellátás Bengáziban. Mondtam már, hogy elmentünk a helyiekhez, tehát a küldöttség elutazott Bengáziba, hogy megtudja, hogy mi a helyzet az élelmiszerellátással, vízkészletekkel, hogyan lehet evakuálni az embereket, ha erre van szükség. Ami most zajlik, ugye a tervezés, a, külügyi tanásban is zajlik a munka, szerintem csütörtökre leszünk készen ezen a héten, ami részletekbe is megy. Ezt a munkát a NATO-val koordináljuk, a NATO humanitárius segítségnyújtásával. A NATO-ban ma reggel ültek össze, most fejezték be és ha jól tudom, akkor előrébb léptek a tervezésben, tehát ezért velük ismét le fogunk ülni tárgyalni a mai napon. A Muszával is beszéltem, mielőtt idejöttem önökhöz, nagyon világosan fogalmaz arról, hogy ő milyen irányt kíván követni. Persze a, a B, az SBT 1973-as határozata fontos. Csütörtökön ül össze megint az SBT, és azt tárgyalják, hogy majd az egyes cikket hogyan lehet megvalósítani. És aztán az egyiptomiak, illetve az, hogy ugye nem tudnak a külföldön élő egyiptomiak most már nem tudják a pénzügyi támogatásokat hazaküldeni, hát igen, erről nem beszéltünk részletesen, de a szélesebb témában ugye beszéltünk erről, tehát a többlet helyett most már hiány van az elmúlt hónapokban. Nagyon sokan megszenvedik azt, hogy az idegenforgalom gyakorlatilag megszűnt, tehát hihetetlenül alásták ezt a mostani események, és ezért is szeretnénk bevonni a nemzetközi pénzügyi intézményeket. De mégis az ő véleményüket hallgatjuk meg, hogy hogyan tudjuk őket a legjobban támogatni. Aztán a következő kérdés a líbiai humanitárius segítségnyújtásról a politikai célkitűzések nagyon fontosak, én azt, és nagyon világosak. Én azt szeretném, hogy a líbiaiak tudják eldönteni, meghatározni a saját jövőiket, hogy demokráciát kívánnak, biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, és így tovább. Ezt halljuk azoktól a képviselőktől, akikkel eddig találkoztunk, tehát ők demokratikus jövőt szeretnének, ahol ők választják meg a saját vezetőiket, és ugyanolyan jogok jogokkal rendelkeznek az állampolgárok, mint e- Európában. Ezek egyetemleges értékek, és én szeretném ezeknek a megvalósulását látni, aztán majd rátérünk a politikai folyamatra, ez kell, hogy legyen a valódi célkitűzésünk. Törökországgal szintén folyamatos kapcsolatban vagyunk. Én tudom, hogy Obama elnök úr is beszélt Törökországgal, talán tegnap este volt a legutolsó ilyen beszélgetésük. Én is rendszeresen beszélek a török külügyminiszterrel, ez számunkra fontos, mert annyira fontos partner itt Törökország. Hát Isztambulban ültünk le Iránnal a legutóbbi alkalommal a törökökkel dolgozunk együtt a boszniai helyzeten, és így tovább. Tehát rengeteg helyzetben stratégiai partnerünk Törökország. A közel-keleti béke folyamatról is rengeteget tudnék mondani, két-három dolgot emelek csak ki. Az egyik életbevágó, hogy most lépjünk, Izraelben és a palesztin hatóságnál is elmondtam, most kell lépni, most mindennél fontosabb, mint bármikor máskor, a béke folyamatnak előre kell lépnie hogyha most látjuk, hogy a szomszédos országok milyen helyzetben vannak, hihetetlenül fontos, hogy itt legyen egy megoldás, és hogy tudjuk ennek. Tehát megvannak a a kvartett találkozik nem sokára, és szeptemberi határidő, a szeptemberi határidőket pedig tartani kell. Aztán a következő kérdés a jövőbeni tervezés, említették Szíriát, Bahrein, Marokkó, még a nyugat-szaharai térséget is említették, és tudom, hogy a bizottság tisztviselői is foglalkoznak ezzel, már egy ilyen átmeneti megoldás sikerült kidolgozni. A marokkói király, amit tesz, ez meghatározó, ezzel előrébb tudja vinni az országát, aztán ugye Bahreinben most jött vissza a kollégám tegnap reggel, az én delegáltam, ugye az a cél, hogy a nyugalmat megőrizzük, és megpróbáljuk a ö, dialógust folytatni, amit a herceg ö, kezdeményezett. Szíria. Nagyon fontos elismerni azt, hogy itt is most már elkezdik látni a változásokat, reagálni rájuk, remélem. Mindig meg kell nézni azt is, hogy mit teszünk jelenleg ezekben az országokban, és gondoskodni arról, hogy ez passzol a mostani terveinket, tehát el kell ismernünk a változásokat, de én azt nem fogadom el, hogy mi lemaradunk. Mi nem az események után szaladunk, most az élen járunk. Ha ennyire gyorsan változnak a dolgok, persze nagyon nehéz élen járni, de azt hiszem, hogy most sikerült megelőznünk az eseményeket. Tanök úrnak, ami válaszolva, két dolgot szeretem volna kiemelni. Az egyik a vallási tolerancia, az erőszak, én ezt közvetlenül felvetettem Tantai úrnak, hogy engem aggasztotta az erőszak, amit láttunk, és elmondtam, hogy nagyon fontos az biztosítani, hogy valamennyi vallási kisebbséget megvédjék. Az Európai Parlament delegációja is felvetette E, felvetette ezt. Tehát én ezt nagyon közvetlenül, nagyon nyíltan elmondtam Egyiptomban. E, én ugyanúgy gondolkodom, mint ön, hogy ez e, rendkívül fontos. Ukrajnával kapcsolatban igen, nem sokára Ukrajnába utazom. Azt hiszem, hogy többet tárgyalok az ukrán félel, mint amennyire tudják, de a szabadkereskedelmi megalapodásnál most előrehaladást kell elérni, náluk a labda egyelőre. A következő kérdés Bán kapcsolatos volt. Ő mindig úgy gondolta, hogy politikai folyamatra van szükség. A határozat az egy dolog, sok mindent említ, nagyon elszánt, de van Ki-moon szeretné látni, hogy a politikai folyamat beinduljon, tehát hogy meg legyen a megoldás. Ő szerint ez nem ellentmondás, vele majd még később tárgyalok, ahogy már említettem. Én nem hiszem, nem hiszem hogy kettős mércét alkalmaznánk. Ezt már korábban is elmondtam, hogy el kell dönteni hogy most akkor cselekszünk, vagy elszigetelünk valakit. Olyan országokkal felveszünk a kapcsolatot, ahol ez lehetséges, mert ez általában jobb. Vannak olyan rendszerek, olyan rezsimek, amelyekkel nem veszük fel a kapcsolatot, de az embereket mindenképpen megpróbáljuk támogatni. Előfordul, hogy bizonyos rezsimeket elszigetelünk, mert azt tűnik a jobb megoldásnak, de abból az alapelből kell kiindulni, hogy a kapcsolatfelvétel az jobb, mint az elszigetelés. Belder úr, a emberek az utcákon, igen, ez nagyon fontos, a gazdasági nehézségek, problémák, a lakhatás kérdése az ennek a nagy dialógusnak a része, amelyet Egyiptommal folytatunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr, és a hozzászólók második körét Bódi úr kezd, és aztán Kaiser kolléga, mindenki másfél percet kap. <clears throat> Köszönöm. les révolutions arabes nous contraignent évidemment à Köszönöm szépen. Az arab forradalmak természetesen arra kényszerítenek bennünket, hogy a szomszédságpolitikánkat vizsgáljuk felül. Reméljük, hogy ezzel az eszközzel sikerül majd az emberi jogokat és a demokráciát támogatunk ebben a térségben, és valóban igaz, hogy túl gyakran támogatunk autoritár tekintély elvű rezsiméket, és annak érdekében, hogy ezt a hibát ne kövessük el még egyszer, most most éppen azon dolgozunk, hogy a szomszédság politikát megreformáljuk, ezzel kapcsolatban már dokumentumok és napvilágot láttak. Kérdésem, mit teszünk azokkal az országokkal szemben, amelyek az európai szomszédság politika részét képezik, de továbbra is tekintély elvű rezsimek vannak hatalmon eh, ezekben az országokban. Mit teszünk egy olyan szomszédos országgal, amelyek kapcsolatokat tartunk fent, de ahol a tüntetések eh, véresen, véres leverésre kerülnek, vérengzésbe torkolnak. Tehát mit, hogyan bánunk, hogyan kezelünk olyan országokat, ahol mondjuk megdöntötték már a rezsimet, és a demokrácia uralkodik, ez egyszerűbb. De mit teszünk ott, ahol még nem történt meg ez a változás? Az együttműködési e, megállapításokat hogyan követjük? Most pedig egy rövid. De kolléga következik. Okay. Merci, Monsieur le Président. Madame... Köszönöm. Főképviselő asszony, engedje meg, hogy először is gratuláljak önnek a felépésért és a szolgálatai által végzett munkához az arab országokban tapasztalható fejleményekre kiválóan reagáltak, és először is szeretnék további információt kapni a legutóbbi EU-Izrael társulási megállapodás tárgyában. Mi természetesen próbálunk önnek segíteni abban, hogy megmutassák, hogy az Európai Külszolgálat valódi hozzáadott értéket jelent az Európai Unió számára a külkapcsolatokban. Két olyan terület van, ahol vannak apróbb fenntartásaim. Az egyik a japán válság. Innen Európából nézve a japán válság úgy tűnik, hogy a tagállamok erre koordinált, nem megfelelően koordináltan reagáltak, tehát nem koordináltak a felépésüket a tekintetben, hogy mihez kezdjenek az uniós állampolgárokkal, illetve hogy hogyan lehet az atombalesetre, az atomerőműben történt eseményekre reagálni kérdésem az, hogy az Európai Unió megpróbálta koordinálni ezeket a fellépéseket, illetve eh, kérem szóljon pár szót arról, hogy a japán válságra hogyan próbáltunk egységes válaszsal szolgálni. Másodszorban Szudán, Dél-Szudán kérdése. Megpróbálom ezt minél gyorsabban feltenni ezt a kérdést. Úgy tűnik számomra, hogy a demokráciára való áttérés nem oly zöggenőmentes, mint ahogy azt reméltük. Az alkotmány tervezet készülőben van. Az elnök emiatt a remélt közeledést az ellenzék felé nem tette meg. A Carter központ jelentése igen sokat mondó, egyébként mindenkinek csak ajánlom, mint olvasmányt. Ön hogyan kíván segíteni ebben a demokratizálódási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 a, az Európai Parlament júni állásfoglalást elfogadott már, amely az egyes országok esetében e, különleges státusz elfogadását e, javasolta. Erre követ, erre vonatkozóan menetrendet e, kívánunk elfogadni. Köszönjük, Lambsdorff úr, következik mondja az elnök hogy mondjam, hogy nagyon meglep, hogy a zöldek ilyen lazán látják ezt, hogy évek, évtizedek után egy, a pacifizmus nevében katonai beavatkozást hajtunk végre. Úgy gondolom, hogy ez a csütörtöki nap, illetve az azt megőző napok eredménye az, hogy a tagállamok most már egyre jobban koordinálják majd fellépéseket. A franciaországi elismerése a Nemzeti Ideglenes Tanácsnak Bengáziban szintén egy egyoldalú lépés volt, nem folytáró koordináció, ugyanúgy, ahogy az nszbt ben sem koordináltak a fellépéseket, de majd ez javulni fog. Tegnap a külügyminiszteri tanács egy értelmen egyhangulag üdvözölt az SBT határozatát. Úgy gondolom, így is kellene működnünk itt az Európai Unióban. A külügyi tanács úgy nyilatkozott, hogy a határozatban megfogalmazott célokat végre kell hajtani, valamennyi tagállamnak szerepet kell méghozzá ebben játszania. Eston, bár önök két-három kérdésem lenne konkrétabb ügyekre vonatkozom. Nyocó úr a, a, a kapcsolatban mik voltak a bengázi eredmények, aztán a tanácsi következtetések pár ennek kapcsolatban nagyon meglepőek, mondhatni zavaróak, eh, hiszen ugyanolyan súlyt helyeznek a, a kormányzati erőkre és a tüntetőkre, amelyek megfélemlítették a hogy a kormányzat erők megfélemlítették a tünteteket, de mi mégis a tüntetőket is hibáztatjuk, hogy ők provokálták a kormányzati erőket, tehát nem tudom, e, egyszerűen egészen más erőforrásokkal rendelkezik, nem tudom, hogy hát ezt összehasonlítani. Köszönöm. Csifizma a kollega Lunacek. De... Lunacek kolléga következik a zöldektől. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a balkáni térségre koncentrálni, de egy-két szót szólnék. Ashton Vimor, asszony Vimor úr arra szeretnék szólni, hogy hogyan kommunikáltak az észak-afrikai eseményekről, hogyan működtek együtt az Európai Uniós intézményekkel. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban csak gratuláltunk. Ez egy jó módja annak, hogy hogyan javíthatjuk a kommunikációt. A Balkánnal kapcsolatban két kérdés lenne, egy rövid kérdés bosznia hercegovinával kapcsolatban. Mikor kívánják jelölni a delegáció új vezetőjét, hiszen tavaly június óta nem volt senki sem, aki vezette volna ezt a küldettséget, és hát nagy szükség lenne egy ilyen vezetőre. Aztán a Koszovó-Szerbia párbeszéd, hiszen ön is említette, hogy ez egy nagyon fontos folyamat, ezzel egyetértek, és nagyon remélem, hogy sikerrel fog ez járni. Ez az első alkalom, hogy a koszovai függetlenség kinyilatkoztatása után, tehát az elmúlt három évben először ülnek össze a szerb és a koszovói képviselők egy asztalhoz, hogy megvitassák a helyzetet. Eh, eh, múlt héten jártam ott a helyszínen, de úgy tűnik, hogy, hogy mindenki úgy vél, hogy csak Szerbia ö, ö, számára lesz ez előnyös, csak először is nagyon fontos, hogy a vízumpárbeszédet megkezdjük. Mit fog tenni legalább egy bizottság belül, hogy Malmström biztos asszony valóban előre mozdítsa ezt a folyamatot, és hogy a koszovói népet, népes hogyan tudjuk eltetni azt, hogy azt akarjuk, hogy valóban Európa részévé váljanak. Köszönöm. Atkins, e poi Atkins és Pancéri kollégák. Much indeed. Lady Ashton. Elnök úr, köszönöm. Ashton Köszönöm, Esten asszony. Lehetetlen az ön feladata, hiszen alapvetően az Unió külügyi tanácsában a tagállamok között is e, nézeteltérés van, hiszen saját nemzeti szempontjaik szerint képzeljük ezt a helyzet, ezt a helyzetet. Szerintem e, ön jól ismeri a brit rendszert, nem lenne jó ötlet, mondjuk fél tucat ö, e, ö, államtitkár-szerű posztot kitalálni arra, hogy egyes témákkal foglalkozzanak, és ön akkor a lényegre koncentrálhatna. Itt van például a közel-kelet, Gáza és Izrael viselkedése eh, szégyen teljes, bár vannak -e tekintetben eltérések, véleménykülönbségek. E a kvartett ülése, amelyre nem sokára sor kerül, nem gondolja, hogy itt az ideje, hogy arra ösztökél az Európai Uniót, hogy valódi szerepet vállaljon Eh, hogy szereplő ne csak fizető legyen ebben a folyamatban, és megoldódjanak végre ezek a nehézségek. Panzeri. Per il tempo tralascio i commenti, ne faccio solo uno. Pancéri kolléga, csak egyetlen egy megjegyzést teszek, mert ennyire szorít az idő közös európai felépésre van szükség, ez az egyik dolog, a másik pedig ugye önkéntes segítségnyújtás is van, hát a kettő között azért jelentős a különbség. Három kérdést tennék fel. Az első, az 1973-as határozat teljes alkalmazása, de mondjuk túlmegy ez annál, mint amit Európa megtenne. A másik kérdés, milyen típusú európai lépésekre gondol Például az irányítások kapcsolatban én nem vagyok annyira lelkes, mint Szalafranka barátom, és elismétlem sárközi bizonyos mértékig, hogy makadságával mondjuk elérte ezt a célját, hogy megvan ez a BT határozat, de én szerintem azt is meg kellene érteni, hogy Európa hogyan tudja a saját érdekeit jobban képviselni. Az Afrikai Uniót Párizsban azért nem láttuk, az Arab Liga eljött, de egy picit azért tartózkodott a nagyon aktív részvételtől. Az Arab Liga és az Afrikai Unióval való kapcsolatok ugye nagyon fontosak. Hogyha ez hiányzik, az ő támogatásuk hiányzik, akkor negatívan fogják látni ezt a fellépést, és ez rengeteg kockázatot vet fel, és ezért szeretném megkérdezni az ön véleményét erről, és azt is, hogy hogyan túl kívánja e-, ezt a két ennyire fontos kapcsolatot fenntartani. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Itt Autala asszony, aki az Emberi Jogi Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, akkor két dolog. Most említették, hogy nagyon drámai, tő, drámai események történnek számos országban most is. Most én Szíriáról beszélnek, úgy tűnik 20 ezeren tüntettek, azért, mert a biztonsági szolgálat múlt héten két embert megölt, és a temetéseket a, a kormány erők gá, um, könygázzal kísérte. Úgy, úgy tűnik, úgy léptünk fel, hogy, hogy nem is gondoljuk komolyan azt, amit leírtunk az tenkindélyelvű rezsimekkel szemben Észak-Afrikában. Eston asszony mit tudna tenni az Európai Unió, hogy meggyőzze Szíriát arról, hogy nem szabad elnyomnia az alapvető emberi jogokat, a polgári jogokat. Aztán második kérdésem Eston Báron, Nagyon érdekelne, hogyan gondolkodik a az arról, hogy az EU új helyzetelemző központja hogyan támogathatná az ön munkáját, hiszen az Európai Külügyi Szolgálatnak ez egy, úgy tűnik egy fontos elemét fogja képezni, de nem is beszéltünk arról, hogy mit tud tenni, vagy mit tehetne ilyen helyzetekben ez a központ. Köszönöm. Nagyszerű az utolsó két hozzászóló, Malner és Campbell kollégák. Madlener kolléga kezdi. Wel, voorzitter. Mevrouw Ashton, ja, wie bel je als je uh, het buiten... Köszönöm, elnök úr. Esten asszony, kit hívom fel telefonon, hogyha tudni akarja, hogy az Európai Külszolgálatban mi újság van? Cameron urat vagy Sarkozy urat? kell felhívnia, úgy tűnik, hogy az ön hitelessége az elmúlt hetekben teljes mértékben köddé vált szerte foszlott. Össze-vissza repülget, megpróbálja ellátni a feladatát, mégis lehetetlen feladata ez. A németek ezt teszik, a franciák amazt, a brit harmadik úton, a hollandok a negyedik úton járnak. Semmiféle külpolitikát nem látok körvonalazódni, nem ön az egyetlen szenvedője ennek. Az adófizetők is megisszák ennek a levét. A holland adófizetők euró milliárdokat dobnak ki az ablakon azért, hogy az ön felesleges feladatát elláthassa. Az afrikai problémákkal kapcsolatban nos, eh, a Jemenben iszlámista terroristák úgy tűnik átveszik lassan a hatalmat, egy második Afganisztán lehet ebből, eh, innen támadhatnak majd. Ön hogyan látja Jemen jövőjét? Az iszlamisták a barbári Észak-Afrikában? Ez az a jövő, amit elképzel? Megpróbálunk mindannyian a borzasztó fasiszta iszlám rendszerek ellen fellépni, hogyan tudjuk őket esztigetelni a világi hatalmaktól, a világi országoktól, hogyan értetjük meg eh, velük azt, hogy hogyan kell szavazásokat, egyáltalán választásokat megrendezni. Ő mit tesz annak érdekében, hogy végre a fasiszta, iszlamista rezsimeknek egyszer mindenkor a véget vessünk. Köszönöm, Kemmel úr. Bárónő a legutóbbi plenárison elmondta, hogy az Európai Külszolgálat fele költségvetése dolgozott, mint a brit eh, diplomáciai szolgálat, mégis 100 diplomata többet kap, mint William Hague többet keres, és 100 eh, ezer fontos limuzinokat rendelgetnek, össze-vissza repülnek világban, 54 EU eh, nagykövetséget eh, nyitottak, az Európa, a brit polgárok egyre távolabb kell, hogy utazzanak azért, hogy alapvető konzuli ellátást kapjanak a BBC eh, világszolgáltánál is leépítések eh, zajlanak. Kérdésem az, hogy visszakaphatnánk a pénzünket, mi jobban el tudnánk ezt költeni. Másodszorban, mivel a külszolgálat egyáltalán nem hiteles, eh, kudarcot vallott Líbiában és Egyiptomban, mi az értelme annak, hogy tovább folyik ez a játék? Köszönöm. La parola alla, all'alto rappresentante. Nos, megadom a szót Eston Bárónő Nek, kérem, hogy hallgassák a válaszait figyelemmel. 10 perc. 10-12. Nos, hadd kezdjem először Gaudis úr kérdésével. Azt kérdezte, hogy hogyan tudjuk az autoriter rendszereket kezelni, és hogy nem lenne itt az ideje, hogy egy kicsit felülvizsgáljuk a eddigi lépéseinket. Már korábban is beszéltem erről, és az eszmecserékből mindig az derül ki, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy mikor lépünk be egy adott helyzetbe, hogyan, és hogy hogyan kísérjük figyelemmel ezt, hogy biztosítsuk, hogy kilépjünk, ha már ez nem helyén való. Több mindent tehetünk, soha ne becsüljük alá az EU erejét a harmadik országok szemében. Nagyon érdekes számomra azt látni, hogy minden egyes szó, ami, vagy az én közleményeim is, én rengeteg közleményt teszek, minden egyes szót mennyire nagy figyelemmel kísérnek, és elemeznek azok, akik megpróbálnak változást elérni ezekben a rezsimekben. A másik pedig a gazdasági lépések a rendszerek ellen, egyének ellen, és így tovább. A harmadik pedig, hogy felülvizsgáljuk-e azokat a rendszereket, amelyek most működnek ezekkel az országokkal szemben. Szerintem az elszigeteltségtől a teljes kapcsolatfelvételig tartós skálán több lehetőségünk van, és ezt figyelembe kell venni, ez igaz a politikára is jobb állapotba lehet ezt hozni, mint a, a most van. Bekezer asszony Japánról kérdezett, szerintem a támogatást nagyon jól megszerveztük, amit Japánnak nyújtottunk, azonnal léptünk, támogatást kértek, ezt önök tudják, a, mi felajánlottuk, nem volt arra, erre akkor szükség, de most már a hivatalos is megérkezett a kérés több mindent is fogunk tenni. Mire van szükség? Hát nyilván önfenntartó típusú támogatásra van szükség a helyszíneken, mert az érintett területeken arra van szükség, hogy mi ott megjelenjünk, és magunkat ellássuk, tehát nyelvileg boldoguljunk, élelmiszerrel, látásadó, tehát magunkra gondoskodjunk, és így tudjunk segíteni az én kollégám foglalkozik ezzel, a másik pedig a tagállamok helye. Hát itt vannak ugye az elnökségek. Én Magyarországnak azt hiszem, hogy meg kell köszönjem ezt elismerésemet, ki kell, hogy fejezzem. A nagykövetek fantasztikus munkát végeztek a helyszínen. Mindenre reagálnia kell ugye a magyar elnökségnek. Hát persze mindent lehet jobban csinálni. A bizottság fogja majd a helyzetet elemezni holnap, de nagyon fontos, hogy a koordináció hatékonyabban működjön. Elég sokat elintéztünk már Brüsszelben itt támogatni tudtuk az elnökséget, és igazítani a koordináción, de az elején mindig nagyon nehéz, úgyhogy igaza van a felvetésében. Aztán Szudánt is említette. Tudja, hogy új stratégiánk van, a fejlesztési támogatás, konfliktus megelőzésre épül ez. És persze az alapvető emberi jogokat is ösztönözzük, ez életbevágó Dél-Szudánban. Nagyon figyelni kell, hogy hogy alakul ki az egyensúly észak és dél között. Én aggódom egyébként amiatt, ami most Darfurban zajlik. Tehát ez az erőszak, ez nagyon aggasztó. Most a, az EUSR ezzel foglalkozik, ez a misszió. Préda úr, a roadmap témája egyetértünk. Megpróbáljuk a szomszédság politikát és az eszközöket felülvizsgálni, úgyhogy megfelelő legyen ez a roadmap, és hogy fel tudjuk mérni, hogy mennyire hatékonyan járunk el. Mondok egy példát. Egyiptomban az új miniszterelnökkel, külügyminiszterrel, a tervezési miniszterrel leültünk beszélni, és az a lényeg, hogy mi világosan megfogalmazzuk, hogy mit szándékozunk tenni, és a vállalásainkat teljesítsük is, és ugyanezt tegye meg a másik fél is. Mi a kölcsönös elszámoltathatóság fogalmát említettük tehát nagyon fontos, hogy valóban azt tegyük, amit mondunk. Ha a demokráciába fektetünk, akkor lássuk a demokrácia kiépítését. Ha támogatjuk a KKV-kat, akkor lássuk, hogy ezek a kis és középvállalkozások valóban megkapják a támogatást. Tehát fontos azt ellenőrizni, hogy valóban olyan hatékonyak vagyunk, mint amilyenek szeretnénk lenni. De szeretnénk látni, hogy az embereknek megadatik az esély, hogy kiépítsék ezeket a demokráciákat és a vállalkozásokat, és így tovább. Lambdorf úr, Bengázival kapcsolatban ugye kollégám elment Bengáziba és beszélt a helyiekkel, találkozott olyanokkal, akik nagyon világosan elmondták, hogy demokráciát akarnak, szabadságot akarnak, és nagyon nagy elszántságról tettek ezek az emberek tanúbizonyságot, meg akarják ragadni a lehetőséget a változtatásokra. Ez, volt, ez még azelőtt volt, hogy a konfliktusok elkezdődtek volna, mielőtt még Gaddafi Bengázi közelébe ért volna. És Persze ugye arról is szó volt, hogy megnézzük, hogy elegendő erőforrásokkal rendelkeznek-e. Aztán a Nemzetközi Vörös Kereszt és egyéb szervezeteken keresztül azt is megtudtuk, hogy mi a helyzet, és ennek alapján a hosszú távú javaslatokon gondolkodunk, tehát hogy mire van szükség, milyen fajta támogatásra, határokon és egyéb fajta támogatásra amikor végre majd ráléphetnek a demokrácia felé vezető útra. Tehát ez a misszió az nagyon használ. Elnézést, Baronesz asszony, egy rövid kérdés. Tehát a Nemzeti Átmeneti Tanácsok kapcsolatban értékelték ennek a munkáját, vagy sem? Esten asszony válaszol. Amennyire tudjuk, 31 tagja van ennek, vannak, vannak akik a rezsimben régen is magas posztokat töltöttek be, vannak akik Líbiában éltek, vannak akik kívülről érkeztek, én nem ítélem meg most őket, úgy, le, úgy ismertük el őket, mint fontos szereplő, hát majd az emberek fogják eldönteni, hogy milyen vezetőket választanak ezen az úton és aztán hát az államtitkárok vagy kisminiszterek, hát a szerződés nem tette lehetővé, hogy én ilyen kollégákat kinevezzek, hát a, a brit junior miniszterek szerepe az nekem nem adatott meg, vagy feladata nem adatott meg nekem. Azt hiszem, hogy az ön kollégái még inkább dühösek lennének, ha azt látnák, hogy ilyen segítő kollégáim vannak. Ismerik az érzéseimért Gázával kapcsolatban, és az, hogy mennyire fontos, hogy az áruk és szolgáltatások ide bejuthassanak, hogy a gazdaságot támogassuk. Ez nagyon fontos a gázai térségben élők számára. Én nagyon aggódom a rakétatámadások miatt is, amelyeket ugye innen indítanak. Minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy támogassuk a, a nyitást, hogy végre valami történjen. Az 5,5 milliós euró, 5,5 millió eurós javaslatot megtettük az infrastruktúra kiépítésére, hogy karamsalomot megnyissák, és tehát hogy lehessen kibe közlekedni a biztonsági ellenőrzésekkel együtt. Muszáj próbálja a gazdaságot segíteni. Én valóban azt hiszem, hogy muszáj többet tennünk, hogy a gázolyak is úgy érezzék, hogy van esélyük a jövőre nézve. Én nagyon sok fiatallal találkoztam, akik itt élnek. Az Afrikai Unióval kapcsolatban nagyon fontos. Pénteken ülnek össze, most beszéltünk, az Afrikai Unió és az Arab Liga kulcsfontosságú partnerek ebben. Hautala asszony, igen, aggaszt engem a, aggasztanak engem az események, a városokban tapasztalható erőszak, és akkor még egyszer ugye az, hogy felveszünk a kapcsolatot, vagy elszigeteljük az adott rendszert, ugyanaz, amit már a korábban mondtam, küldtünk bizonyos üzeneteket, hát majd megnézzük, hogy az elkövetkezendő órákban mi történik. A SITCEN, tehát ugye a helyzetelemző központ, hát több dolog van itt. Nagyon gyorsan adhat nekünk információt egy ilyen központ, amelynek segítsége megtudjuk, hogy mi történik a helyszínen, tud minket értesíteni az eseményekről, valamint a hírszerzési információkat is a rendelkezésünkre tud bocsátani, és így meghozzuk a helyes döntéseket. Engem érdekel egyébként az, hogy mi többet tehetne még a SZICEN a helyzetet javítandó Madlener kollégának. Hát azt mondom, hogy nem értek egyet önnel, nem tudok mást mondani ezzel kapcsolatban. Egyszer azt mondja, hogy én pazarlom az önök idejét, aztán utána meg megkérdezi, hogy én akkor mit teszek. Hát akkor a kettő közül valamelyik. Egyetértek azzal, hogy Jemenben nagyon nehéz a helyzet most, nem értek egyet azzal, ahogy ön ezt elemzi. Szerintem a külügyminiszterrel, ugye találkoztam nem régiben, és ez fontos, és Szalai elnök úr is elmondta, hogy mi a helyzet. Nagyon fontos, hogy támogassuk ezt az országot, mert mélyen gyökereznek a problémái. Tudom, hogy nem értenek egyet velem, vagy azzal, amit a szolgálat tesz. Hát az Európai Uniót tiszteletövezi a világban, és a hollandokat is. Kérem, ne becsülje alá ezt a tiszteletet, akkor is, hogyha velem nem ért egyet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unió fellépése fantasztikus. Mi megpróbálunk minden támogatást megadni, ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én az EU képviseletében így járhatok el és én nem rendeltem 200 ezer limuzint. Minden nagykövetségben ez igaz volt, ne, még mielőtt én a szolgálat élére kerültem. Nem kerülnek ennyibe az autók, de teljesen mindegy, a sajtóból bármilyen cikket ki lehet emelni, és akkor lehet erre mutogatni. Hát őszintén szólva én öntől többet vártam, ön többre képes, legalább a tényeit, hogyha számadatokat húz elő, akkor azok legyenek helyesek valóban minden joga megvan arra, hogy tiltakozzon, hogy elmondja azt, hogy az Európai Uniónak olyan embereket kell alkalmazni, akik képviselni tudják a 27 tagállamot, ebben igaza van. És én azt hiszem, hogy nagyon fontos, ez nem veszel semmit abból, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság vagy Hollandia mit tesz kétoldalú szinten de én nagyon keményen most azt próbálom elérni, hogy az EU fellépése hatékony legyen az erőforrások hatékony felhasználásával, és megpróbálni tiszteletbe tartani az európai adófizetőket, hiszen ők bocsátják a rendelkezésünkre ezt a pénzt. Ennyire gyorsan változik a világ, nekünk be kell ruházni az emberek jövőjébe, a déli térségbe, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor megfizetjük majd ennek az árát, és ők is meg fogják fizetni ennek az árát. Cselekedjünk, amikor van rá lehetőségünk. Köszönöm. Terzo round. Köszönöm, hogy az elnök úr. Következik a harmadik forduló. is kolléga egy perc, 30 másodperc, és egy kérdést lehet föltenni, emlékeztetem. Mert nem lesz több idő. Tehát nem leszek olyan ö, nagyvonalú, mint Lambsdorff kollégával. Madam High President. Köszönöm szépen, elnök úr. elnök asszony, végig köszönöm, hogy jelen van itt körünkben. Hogy kérdezek a libiai politikára személyes és az EU nevében is kijelentette, hogy a Kadafi rezsimje mindenféle legitimitást elvesztett. Tehát ez, és mi a vélemény az orosz kezdeményezésről, hogy valamiféle tárgyalásokat, tárgyalóasztal mellé ültessük a feleket, és legitimáljuk valamiféleképpen Kadafit, legalábbis tegyük legitim tárgyaló félé és hát kérdeztem meg azt is, hogy van-e több információja, illetve mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy néhány tagállam nem támogatta az ENSZ határozatot, és mi a helyzet a tripoli bengázi tárgyalásokkal, hiszen eh, Líbia felosztásához vezethet ez ez valakinek és ez megint csak a, valakinek az érdekét szolgálja, hogy egy ilyen nagy befogyasztott konfliktus álljon elő ezúttal Észak-Afrikában. Kopa kolléga, és utána pedig Watson úr. Köszönöm. Elnök úr, kérem térjünk vissza egy pillanatra még Libia kérdéséhez. Stratégiai elemzést még nem kaptunk arról, hogy mi történik ebben az országban, illetve az Európai Unió um, álláspontjáról. Az eredeti uh, tömegtüntetések óta már nagyon sok minden um, történt, nagyon sok mindenről beszéltünk, a emberi jogok, demokrácia építése, stb. Ez ügyben egyetértünk, de mi a katonai célunk? Szeretnénk, hogy Kadafi távozzon a hatalomból, szeretnénk az érdemi eszmecserét. Vannak egyáltalán kommunikációs csatornáink Kadafival. Egyelőre a tagállamok megosztottak, a tagállamok és a NATO politikája közé szorult az Európai Unió. Kis mozgástere van így. A külszolgálat nevében Popovszki úr azt mondta, hogy körültekintő tervezés fajik Líbiára vonatkozóan, de azt nem mondta el, hogy ez pontosan mit jelent, ezen mit ért. Tehát kérem, hogy magyarázza meg, mit ért a prudent planning körültekintő tervezésen. Köszönjük, Watson úr következik, majd Engurakis úr. Watson. Thank you, Chairman. Chairman, I'd like representative on her. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a főképviselő asszony teljesítményhez, hiszen nagyon sok nehézséggel kellett A Három kérdésem lenne hozzá, mindegyik Líbiához kapcsolódik. Az első főképviselő asszony, az Arab Liga ugye repüléstől, zónát kért, és ön, és ön is azt támogat, hogy együtt kell működni az Arab Ligával Amosszába. Hogyan áll a helyzet most az Arab Ligával és Kadafi ugye folyamatosan bombázta Misztrat és más városok lakóit. Úgy gondolja ön ennek fényében, hogy, hogy Kadafi úr legitim céllá vált. Aztán a második kérdésem, hogy tegnapi külügyi tanácsban szó esette arról, hogy mi a végső célja a mi katonai beavatkozásunknak, és hogy ön hogyan írná le, hogyan jellemezni ezt a végső célt. Aztán a harmadik kérdés hogyha az Egyesült Államok napokon belül magához ragadja a kezdeményezést, átadja a kezdeményezést, akkor ezt a NATO veszi át, ezt a vezető szerepet, vagy pedig Franciaország, vagy valamiféle uniós vezetés alá fog ezt kerülni. Köszönöm. Urákis, Ankurakis kolléga következik, és utána pedig Van Orden. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. a megfelelő szándéka rendelkezők koalíciója tulajdonképpen Líbia és Kadafi elleni vállalkozásba kezdett. Kérdésem pedig a március 11-i tanácsi döntésekkel kapcsolatosak, hiszen ezek a március 10-i NATO döntésrenk nagyban megfelelnek. Kérdésem, tehát főképviselő asszony, Szerintem teljesen illegális ez a hadviselés, ez a háború Líbiában. Emmanuel Kantot eh, lehetne itt idézni, ahogy azt a német sajtó is tette. Azonnal véget kell vetni ennek a hidegvérű bombázásnak. Ez egy birodalmi, imperialista háború, amelyet az Európai Unió, illetve Európa vezetésével eh, végeznek. Persze, hogy az emberi jogokat lábbal tiporták, nem csak Kadafi, hanem a, a, de a fia például Oxfordban végezte a tanulmányait, e, hasonló dolgok történnek Jemenben vagy Bahreinben is, mégis e, Jemen vagy Bahrein esetében nem jut senkinek az eszébe, hogy brit gépek bombázzák ezt a két országot. Végezetül. A belga védelmi miniszter tegnap azt nyilatkozta, hogy fennállta a lehetősége a katonai beavatkozásnak Líbiában. A kérdésem az, hogy lesz-e ilyen, és ha igen, akkor ez egy invázió és kezdetét jelenteni? Kollégával Orten, l'intervento seguente. Van Orten úr következik. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Time for solidarity. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, ez a szolidaritás ideje nem pedig annak, hogy uniós intézmény ambíciókat kergessük, és ahogyan várhattuk, a, az európai biztonság és védelmi politika most már irrelevánsá vált. Először is, ami fontos, hogy biztosítsuk Törökországot az európai támogatásra, és elérjük, hogy támogassák a mi fellépésünk, aztán az arab kötelezettségvállalást is el kell érnünk. Más, harmadszor pedig gazdasági támogatás is nagyon fontos, hiszen szűkösek a források. Elnök, szeretném elmondani, hogy az Európai Unió természetesen már is 16 milliárd eurót fordított, illetve ezzel támogatta az elmúlt 15 évben az összekafrikai gazdaságokat, és azt kérdeznem Estan Báron hogy mit fog tenni annak érdekében, hogy megváltozzon az unió megközelítése, hiszen nem nagyon látjuk, hogy mi befektetéseink igazán hasznosnak bizonyultak volna, és hát igen, nagyon elfoglalt volt, de talán jobb lenne, hogyha ezt visszafogná, és csak két-három dologra koncentrálna, nem pedig ennyi mindent csinálni, ennyi mindent. ami pedig a pénzt illetve, feledkezzünk meg az autókra, de mi az 1,6 milliárd euróval, amelyet PR konzultációra költött az Európai Külügyi Szolgálat? Köszönöm. Grazie. La parola al collega Köszönöm. Kreisdörfler kolléga következik, utána pedig Gáler úr. Um, Tisztelt kollégák, a forradalmi folyamatok ugye azzal a kellemetlen tulajdonsággal járnak, hogy végül eléggé átláthatatlanná válnak, és nem igazán világos, hogy milyen véget fog ez érni, és hát hogy elérjük-e azt, amit valamennyien szeretnénk. Sajnos az Európai Unió eljárása egyáltalán nem átlátható jelenleg, és eh, Lamsov kolléga úr ugye átvette Westervele külügyminiszter érveit, tehát ezeket hiába hajtogatja. Eh, korábban még ugye azt eh, hallhattuk tőlük, hogy mi szükséges ahhoz, hogy biztonsági mandátumot adjunk ki egyelőre, aztán teljesítették a feltételeket, és most meg mégis tartózkodik Németország. Lenne egy kérdésem önhöz, főképviselő asszony, hogyan vélekedik, vagy hogyan fog a jövőben az Európai Unió Bakránhoz hozzáállni, hiszen itt összelőtték az embereket, ez majdnem, hogy a, a, a kínai Tiananmen téri helyzetre hasonlít, tehát ez hát nem lehet, hogy valóban ezt szeretnénk mi támogatni. És aztán megjegyzés az eddigi megjegyzésekhez. Ugye a demokrácia a szépség abban is rejlik, hogy meg kell hallgatunk minden hülyeséget, bárki bármit mond, akármilyen politikai kacsákról is legyen itt szó. Hát nagyon sajnálatos az, hogy ebben a parlamentben a nívó az elmúlt években nagyon-nagyon csökkent, de hát e, e, e sajnos az itt lévőknek is köszönhető bizonyos szempontból. Köszönöm. La parola al collega Galer, Pros... Gáler úr következik, utána pedig kellem. With regard to the humanitarian need. Köszönöm a libiai humanitárius válsággal kapcsolatban a Bengázi misszióra utalt az Európai Unió a fennálló feladatok tükrében. Szükség van-e arra, hogy egy polgári humanitárius missziót indítsunk Líbián belül, valószínűleg keleten indítanánk ezt, és esetleg ezt katonai eszközökkel is megvédenénk. Második kérdésem, Ukrajnával kapcsolatban, ön hogy nem sokára látogatod a kérem, hogy a tárgyalások során ne csak a szabadkereskedelmi megállapodásra koncentráljon, hanem vesse fel a demokratikus jogok csorbulását, illetve a szovjet stílusú fellépés újra megjelenését a közigazgatásban, illetve a politikában minden szinten. Szerintem az ilyen belpolitikai fellépés eh, nem összeegyeztethető az unióhoz való közeledéssel. Grazie. La parola al collega Kelam. Köszönöm, Kelam kolléga következik utána pedig Gómez kolléga. Köszönöm szépen. Este, mert ez a két ezzel az a koherens külpolitikát eh, követelt, és a prodemokratikus erőket kívánta támogatni. Teljes mértékben egyetértek, hogy nem a koordináció problémáról van szó, hanem egész egyszerűen más álláspontokat képviselnek a tagállamok. De mégis ha kérhetném azt, hogy, hogy valamiféle tanulságot, következtetéseket levonjunk az észak-afrikai uh, konfliktusba. Az érték alapú politika most már egyre realisztikusabbá vált, mint valaha. És ugye meglepően nagy lett az igény a demokráciára és az emberi jogok érvényesítésére Észak-Afrikában, ebbe közel-keleten. hajlandó lenne Eh, arra, hogy egy hosszú távú megközelítés kidolgozzon Líbiával kapcsolatban, de valamennyi tengedély elvű rezsimre vonatkozóan, ahogy Brandner kolléga is mondta, valóban proaktív külpolitikára van szükség, amely nem csak reagál utólag az eseményekre. A, a demokrácia, jogállamiság eh, most már lehetővé vált, méghozzá nagyon-nagyon váratlan helyzetekben is. Az Európai Unió ma még inkább elismerik az értékei miatt, nem annyira a politikája miatt ismerik el. Köszönöm szépen. Bene, si conclude questo terzo round. Jó, akkor lezárjuk ezt a harmadik kérdéskört, és megadom a főképviselő asszonynak a szót 10 percre. Elnézést, Gomez kollégától elnézést kérünk. Köszönöm. Én is üdvözlöm ezt az interakciót. Sajnálom, hogy a közös biztonság és védelmi politika nem került mobilizásra, tervezési és koordinálási célokra a légtérzár vonatkozásában. Tudom, hogy a tagállamok nem eh, egyeztek meg eh, ez ügyben, de a Lisszaboni szerződési államtitkári posztokat nem is adott ennek, de megadta annak a kezdeményezési jogot, és a tagállamok elé helyezkedhet ez ügyben. Egyetértek azokkal, akik azt mondtak, azt mondták, hogy eh, elítélik a különböző nyilatkozatokat. Én is meglepődtem azon, hogy a Szaudarábia beavatkozásával kapcsolatban nem mondtunk semmit, nem nyilatkoztunk semmit, hiszen csapatokat küldtek Bahreinbe a tüntetők elnyomására, ez a hitelességünket alássa az arab világban. Értem eh, egy új Marshall terv, a 3M eh, koncepcióját, de tegnap Egyiptomból érkeztem eh, haza, és az Európai Unió itt sem arculata, itt sem maradt érintetlen, hiszen Mubarapot a legvégéig támogattuk, ezért a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, a nők jogait kell támogatni, ezért közdiplomáciára is szükség van ezen a téren. Most már valóban öné a szó, főképviselő asszony 10 percre. Mr. Landsberg. Köszönöm szépen, Landsbergi úr. Gaddafi úrról kérdezett, illetve az orosz kezdeményezésről nem ismerem ezt a részleteiben, tehát pontosan nem tudom, hogy ez mit eh, takar. De a mi levényünk az az, hogy Gaddafi úr elvesztette a legitimációját, és hogy ennek a helyzetnek a lezárása az csak az lehet, hogy az emberek eh, lehetőséget kapjanak arra, hogy új eh, kormányuk legyen Líbiában. Mi nem szeretnénk ezt a konfliktust itt befagyasztva látni. Olyan országot kívánunk látni, amelynek ter- területi integritása erős. Az NSPT határozatában is szerepel az, tehát ez az utalás. Koppa kolléga a kommunikációs csatornákról kérdezett, és arról, hogy az EU ugye itt a mozgástér igen kicsi, egy prudens ter- tervezés. Tehát kopasszony, a prudens tervezés egy olyan kifejezés volt, amelyel amely azt próbálta összefoglalni, hogy több különböző lehetőséget vizsgáltunk meg. Nem voltunk lassúak, elég gyorsan felismertük, hogy az EU-nak készen kell állni és lépni a meghozott döntéstől függően, tehát rögtön megvizsgáltuk a lehetőségeket, mit tehetünk, mondjuk a tengeri védelemnyújtás érdekében. Az egyik mondjuk, hogy azokat az embereket támogassuk, akik Líbiát elkívánják hagyni tengeri úton. Mások azt a lehetőséget vizsgálták, amelyet mondjuk most a NATO is, hogy mondjuk a fegyverembargót természetesen a tengeri tértésében is ellenőrizni kell. Aztán ugye a déli területekről érkezők helyzet, akik Líbiába jöttek, többféle lehetőség volt, aztán az evakuáció ezek között szerepelt, mit tegyünk, hogyha mit kezdjünk a nagy mennyiségű menekültel, hogyan segítsük az emberek hazatérését, akik nem EU-s állampolgárok, és akiknek a hazája mondjuk nem tud könnyen ilyen lehetőséget biztosítani. Nagyon sok egyiptomi kötött ki a tunéziai határon, és így tovább. Rengeteg módja volt annak, hogy mi segítséget nyújtsunk, eh, és több eszköz. Aztán a tervezési szakaszból átlépünk oda, amikor a 27 tagállam eldönti, hogy mit kelljen tenni. A Lisszaboni szerződés nagyon világosan fogalmaz arról, hogy a tagállamoknak mi a szerepe és hogy a szuverenitása megvan. Mi meg elvégezzük a tervezést, a koordinációt kidolgozunk, és aztán a tagállamok döntenek a külügyi tanásban és a Védelmi és Biztonságpolitikai Bizottságban. Ezt tettük egészen idáig, tehát nagyon alaposan terveztünk, körültekintően jártunk el. Watson úr három kérdést tett fel. A kommunikációról kérdezett, kommunikációs csatornákról Líbiában. Igen, azt nem írtam le. Nem írtam le magamnak, elnézést kérek. Nem voltak kommunikációs csatornák, de levelezés az volt a rezsim képviselőivel. Tudom, hogy az ENSZ például kapott ilyen üzeneteket. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk az emberekkel fölvenni a kapcsolatot, hogy ők aztán azt a jövőt alakíthassák ki maguknak, amelyet akarnak. Ez a nagy kihívás a repülős Tiramizóna és az Arab Liga bevonás. Ugye tudják, hogy szombaton eljöttek, a kommuniké aláírói voltak, Muszorral beszéltem ma, nagyon jó a kapcsolatunk, és már a hivatalomba lépés, tehát a hivatalomba lépés első napja óta együtt dolgozunk, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, a jövőbeni tervezés is így végezzük, mert én elismerem az Arab Liga szerepének a fontosságát, természetesen ő jelölt Egyiptomban, de az utódjával ugyanígy folytatni fogjuk a munkát, méghozzá hosszú távon a jövőben, azért, hogy a fontosságát ennek elismerjük és a megfelelő támogatást nyújtsuk fel. Tehát a kérdés, hogy mi a célunk. A libiaiaknak szeretnénk azt a lehetőséget megadni, hogy demokratikus módon megválasszák a vezetőiket, a kormányukat. Libyán belül és kívül, tehát a, a missziók is ezt hallották a libiaiaktól, hogy ez a, az emberek szándéka. Biztosítanunk kell, hogy olyan folyamatokat alakítunk ki, amelyek ezt lehetővé teszik. Az Európai Unió szerepe ebben nagyon fontos. Aztán, hogy az USA mikor adja át az irányítást, én szerintem ez a, a nato belüli eszmecserétől függ, tehát a NATO belül fog ez eldőlni. A NATO-val folytatott megbeszélések alapján én ezt mondhatom, hogy ez lesz majd a jövő. Angorakis úr azt mondta, hogy a március 11-i feltételek ugyanazok, mint a NATO március 10-i feltételei. Én ott voltam a március 10-i ülésen, én nem fogadom el azt, hogy ez a beavatkozás illegális, szerintem ez teljesen jogszerű, az SBT 1973-as határozata megteremti a jogalapot, nagyon világosan megállapítottuk a feltételeket, és ezek teljesültek, tehát ezért lehetett lépni. Természetesen tiszteletben tartom mindenkinek a jogát, hogy ugye azt tegye, amit kíván. Senki nem szavazott a határozat ellen. Van Orden úr, Törökországról. Teljes mértékben egyetértek önnel, a kritikus fontosságú partnerünk Törökország, és én szeretném Törökországot itt az Európai Unióban üdvözölni egy nap. Én mindig is így gondoltam, és ezt továbbra is így fogom gondolni. Törökország stratégiai partnerként rendkívül fontos a számunkra. Én rengeteg időt töltök most a török féle, pontosan azért, mert ennyire fontos szerepet játszanak. És szerintem az, hogy az arab országok elkötelezettségét biztosítsuk, szintén fontos, ezzel egyetértek. Mindenképpen a lehető legjobban kell kihasználnunk a rendelkezésünkre álló pénzeket. De én nem megy, értek egyet azzal, hogy minden, amit tettünk, az pazarlás volt. Szerintem rengeteg sok minden jó dolgot is tettünk, a civil társadalom is persze úgy érzi, hogy tehetnénk még többet, de vannak jó jelek, tehát látszik, hogy mit tettünk, a gazdasági segítségnyújtás pedig egész egyszerűen helyett páratlan. Mindig az a helyzet, hogy meg kell próbálni segíteni. Az adófizetők pénze végül is, amit felhasználunk, tehát az európaiak helyzetét kell javítanunk, stabilitást teremteni, gazdasági fellendülést, amely aztán kereskedelmi lehetőségeket teremt Európa számára is és ugye meg említette ezt a 8,6 milliós összeget, ez egy 5 éves keretszerződés, ami a teljes külső felépési aspektust fedi. Ennek nagy része a fárszi a fárszi nyelvű Euronews, tehát a hírek támogatása. Engem az aggaszt, hogy ugye ilyen számadatokkal dobálózunk, és aztán kiderül, hogy nem is az egészen az a valóság, mint amit állítottunk. Én nem felelek egyébként ezekért a szerződésekért, de mondom még egyszer, hogy egy öt éves szerződésről van szó annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsunk, és ez segít segíti a delegációkat. Fontos, hogy legyen ez a segítség. Szerintem öt évre ez az összeg nem sok, és nagyon jó értéket kapunk a pénzünkért. Robert Cooper most jár Bahrányban a hétvégén, mondom Kreisdörfler úrnak, és a Bahreini királlyal találkozott kétszer az elmúlt tíz napban a delegáció, Robert több miniszterrel is találkozott, és aztán Szaudarábiába is elutazott, határozottan kifejezte a, azt, hogy mennyire fontos a nyugalmat helyreállítani, és aztán pedig a konklúziók, hát szerintem nem hagytunk ki semmit, persze a szolgáltatások vagy a szolgálatok szerepe az itt még fontos, tehát mindenképpen el kell kerülni az erőszakot. A párbeszédet kell támogatni a megfelelő kondíciók mellett, a feltételek mellett. Robert most éppen ezen dolgozik, tehát kapcsolatokat, a kapcsolatokat tudja felhasználni. Megint visszatérni arra, hogy miről szól ez a külügyi szolgálat, a konfliktusok megelőzéséről, arról, hogy az embereket bevonjuk és támogatjuk őket. Gáler úr és a libiai felvetések, a humanitárius misszió, amit aztán mondjuk katonai támogatás védene. Hát igen, meg kell nézni, hogy mi áll a rendelkezésünkre, és akkor így lépni. Tehát például, ahogy korábban mondtam, az evakuációt is úgy tudtuk megvalósítani, hogy katonai támogatást használtunk fel. Tehát megfelelő módon kell felhasználni a rendelkezésünkre álló eszközöket, de mondjuk ne keverjük össze a dolgokat. Hogyha polgári támogatást nyújtunk, az egy dolog, az evakuáció egy másik, a segítségnyújtás is egy másik, tehát mindig mindent úgy ja, úgy intézünk, hogy ez helyes legyen, tehát nyilván egy evakuáció az nem katonai hadművelet. Egyetértek Ukrajnával is, és annak a fontosságával, hogy mindenképpen a demokratikus szabadságjogokat megvédjék. A szabadkereskedelmi megállapodásról csak azt akartam mondani, hogy én csalódott vagyok, hogy ez nem halad gyorsabban, mert Ukrajna érdeke is. Kellem úr, egyetértek. Én az általam írott cikkekben, illetve a tevékenységem során azt próbáltam biztosítani, hogy ahogy ugye előre lépünk, hát igen, ez nem a legfantasztikusabb dolog, de mégis ezek a leg komolyabb dolgok, legnehezebb dolgok. Tehát most kell Jordániától kezdve minden országgal tárgyalni, Jordániában is ott van egy küldöttség, a politikai reformról tárgyalnak, és így tovább. De ugyanez zajlik Bahreinban, tehát hogy az országokkal együttműködve szeretnénk mondjuk a demokráciát támogatni, nem a káoszt szeretnénk itt látni, tehát a lehető leggyorsabban, legzökkenőmentesebben át kellene térni a demokratikus rendszerekre. Gomes asszony én szerintem nem. Én elfogadom a kritikákat Egyiptommal kapcsolatban az ellenzéki pártok részéről. Az egyébként Egyiptomban is a fiatalok nagyon őszinték voltak velem, az ellenzék is nagyon őszinte volt velem. Ez, ez teljesen elfogadható. De el kell ismernünk azt, hogy a, mi az erőforrásainkat próbáljuk itt felkészíteni, hogy támogathassuk Egyiptomot a jövőben. Szerintem ebből a szempontból elismerik, hogy az Európai Unió valóban azt teszi, amit vállalt, azt kell itt, arról kell itt gondoskodni, hogy ezek az e, országok a saját népüké, és az ő kezükben van a döntés, a jövő. Köszönöm szépen, mondja az elnök, asszony, az elnök úr, és az utolsó forduló következik. E, Rucsek alelnök úrnak adom meg először a szót, és utána pedig Kukán kolléga. Grazie, presidente. Madame Ashton, let me... Köszönöm, elnök úr. Ashton asszony, a Bahrein kérdést a zöbörre, a zöbölre együtt, az arab államok, öbölmenti arab államok együttműködési tanácsára terjeszteném ki, hiszen ezt szélesebb kontextusban kell nézni. Az államok esetében nem pénzre van szükség, mint a déli szomszédságban. Itt van, van itt pénz Forma 1-re, golfra, golfpályák építésére, az a brit első osztályú foci bajnokság támogatására. Minden van, pénz is van, csak egy demokrácia nincsen. Ahogy ön helyesen mondta, a demokrácia nélkül hiába a fejlődés és a növekedés, stabilitás sosem lesz. Az öbölmenti országok együttműködési tanácsával hogyan tudunk együttműködni annak érdekében, hogy biztonsági érdekeinket összeegyeztessük üzleti érdekeinkkel, hiszen mégiscsak közös érdekünk az, hogy apránként lépésenként nyitottabbá, szabadabbá, demokratikusabbá tegyük ezeket az országokat. Második kérdésem ehhez kapcsolódik. Együtt tudunk működni ezen a projekten? Törökországgal, és Törökország neve már hangzott, óriási befolyása van a régióban, ismerés a régiót mindenkinek érdekel, velük hogyan tudnak együttműködni ez ügyben. Köszönjük. Kukán úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm Báron a munkát, köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy megvitassuk ezt, eh, és hogy hallgat, meghallgat meg. Az én kérdés, Lunacek kérdéséhez kapcsolódik Koszovóval kapcsolatban. Hiszen Lunacek mondja, és alig várja, hogy megválaszolja ezt a kérdést. A Belgrád Pisina párbeszéd megkezdődött, az, ha nem is feltétlenül azonnal siker, de mégis csak a jó irányba tett lépés. Az a kérdésem, hogy mit gondol ezen tárgyalások jövőjéről, hiszen azt olvastam, hogy az, az eredetileg felsorokoztatott vendégek mellett az mások is megjelennek, tehát újabb vendégeket hívunk, úgy gondolom, akik már ott vannak, már is többen vannak, mint amennyi elegendő lenne. Tehát mit gondol ezeknek a tárgyalásoknak a jövőjéről? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, milyen a helyzet, és hogyan vélekedik a, a, a Koszovóval folytatott vízum könnyítési párbeszédről. Köszönöm. Köszönöm szépen, a, a, a kolléga kapja meg a szót. Just, uh... Esten asszony, két kérdést szeretnék felvetni. A észak-afrikai és közelkeleti válság esetében az alternatív beavatkozási módszerek, a, ma, eh, a Marshall terv kiváló ötlet, de sokat költünk el. Most is 10 milliárd euró ilyen sok országban, főleg a, ezek közül néhány eh, igen gazdag ország miért nem vizsgáljuk meg két másik módját annak, hogy új forrásokat találjunk, helyi forrásokat, amely, ahol, amiben nincs hiány. Először is a vagyonok befagyasztás, amelyeket külföldön halmoztak fel az elnyomók, és családjuk és hozzájuk közel állók. Ehhez azonban multilaterális eszközre van szükség, hiszen hogyha ezt az egyes tagállamok különken valósítják meg, ott sehova sem jutunk. A második kérdés, még nagyobb pénzekhez juthatunk, hogyha a közel-keleten megfékezzük a fegyverkezést és az öböl országokban. Ez a legfelfegyverzettebb terület a világban. Óriási összegeket költenek 3-4-5 országban ebben a térségben, eh, amely országok ráadásul ezeket a fegyvereket rossz célokra is használhatják. Miért nem beszélünk arról, hogy 50%-kal csökkentsék a, a katonai kiadásokat, és a megtakarításokat egy fejlesztési alapba lehetne csatornázni. Köszönöm. Sáke, Nibler. Majd utána Nibler kolléga. Köszönöm szépen. We appreciate your uh, relentless... Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, asszony, Nagyra becsüljük a tevékenységét az ilyen uh, időszakban. A komoly elvárások vannak most, és ehhez kellenek a szükséges erőforrások. Iránnal kapcsolatban köszönöm, hogy az Európai Parlament véleményét figyelembe vett, és köszönöm, hogy azt a döntést hozták meg, hogy szankciókat hoznak meg az emberi jogok megsértőivel kapcsolatban, hogy a büntetlenséget megszüntessék. Én kérdezem, hogy ez a lista mikor lesz elérhető, és hogyan értékeli Irán szerepét a régióban. Ugye tudjuk, hogy a Bahrainnal kapcsolatban mi a helyzet. Köszönöm. Grazie. La parola al collega Nibler. Il prossimo... Nibler kolléga következik, és utána pedig Schulz úr. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Én most itt a másik oldalon ülök, hogyha látja. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Néhány kolléga már említette Bahrát és az arab félszigetem politikáját. Én is erre utalnék vissza. Szedőfe úr is megkérdezte, hogy mi a célunk, és hogy hogyan akarjuk elérni a céljainkat Bahrajban. Én úgy válaszolt, hogy hogy beszéltünk a királlyal, illetve két miniszterrel és tárgyalások voltak, de hát könyörgöm, mert ez nem elegendő válasz, ez nem kielégítő. Sok kollégához hasonlóan és arra kérném, hogy, hogy fogalmazza meg az uniós politikát ebben a tekintetben, és hogy velünk együtt dolgozzon ki egy olyan stratégiát, a, amelyel sikerül elérnünk a célokat méghozzá a régió egészében, a elnök azt. Hiszen nem csak Bahreinről van itt, hanem Jemenről is. És tehát nagyon mély aggodalomra ad okot az, hogy látom, hogy a bahreini kormány kérésére a szaudiak csapatokat küldenek az országba. Hát érdekelne, hogy ön hogyan értékeli ezt, hogy mélyreható elemzést szeretnék öntől hallani. Ez hogyan kapcsolódik Iránhoz? Hát nem szeretném, ezt csak néhány miniszteri beszélgetéssel le tudnák. Szeretném, hogyha bővebben szólna erről. Aztán egy második megjegyzés, hogyha megengedi, hát Líbiában háború van, a szomszédságunkban hétvége óta háború folyik. És hát humanitárius segítségről beszélünk, hát ez könyörgöm, ez nem elfogadható. Nagyon szerényen alázottak kérném, hogy valóban ö, töltse be a vezető szerepet, és nem csak azt ö, ismételgesse, amit a különböző tagállamok, a különböző tagállamok külügyminiszterei mondogatnak, hanem uniós, európai választ adjon, és aztán próbálja meg a külügyminisztereket meggyőzni arra, hogy az, a, amit az Európai Unió célként kitűz, az valóban végre is lesz hajtva. Köszönöm szépen. Interviene il collega Schulz. Il prossimo... Schulz kolléga következik, utána pedig Lőzing kolléga. Eine kurze und egy rövid és késői válasz Langsdorff, Langsdorff kolléga hozzászólására. Hát ez egy hosszú, fárasztó út volt az német zöldek számára, hogy a pacifist álláspontra eljussanak a biztonságpolitikai uh, logikához. Hát most egy nagyon uh, meglepő és fatális uh, tartózkodáshoz vezetett a liberálisok részéről. Én egyáltalán nem irigylem az ön munkáját, hiszen hihetetlen kívásokkal kell szembenézni, és hihetetlen várakozásokat támasztanak önnel szembe. És másrészt viszont ezt kell elmondanom, hogy valóban hihetetlen és nagyon is elkötelezett munkát végez, és hogyha megnézzük ezeket az imperialista beavatkozásokat, ugye Putyin arra beszélt, hogy a NATO kezdes háborút folytat, hát könyörgöm, az 1973-as határozatot különbözőképpen lehet értelmezni, de hát e, semmiképpen sem értelmezhetjük ezt úgy, mint felhatalmazás nélkül beavatkozás. Hát e, Oroszország ugye e, Grúzia ellen is ENSZ mandátum nélkül folytatott háborút, illetve különböző helyeken békefenntartókat állomásoztatott, vagy Transnistriában, meg máshoz. tehát könyörgöm, egy kis alázatot kérnék az oldalakra. De Lemcov úr levelet küldött önhöz a transzisztriai probléma megoldására. Kérném, hogy szóljon arról, hogy milyen javaslatokkal élt a kolléga, és ön hogyan vélekedik erről. Köszönöm. Bene. Kolléga Lőzing a parola. Lőzing kolléga következik, és utána pedig Múnyi úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Brandner, az a Schulz úrhoz és Eston azt szólnék. A jelentések szerint a líbiai bombázások során nem csak reptereket, páncélosokat, fegyverraktárokat, hanem akár orvosi intézményeket is elpusztítottak. Hát ez lenne a légtézer megvalósítása, ennek keretében ezt meg lehet tenni. Nem ért egyet azzal velem, hogy sokkal inkább katonai támogatással van szó, méghozzá a polgárháború egyik részevőjét katonaiak támogatjuk, méghozzá a nemzetközi jog szempontjából igencsak kérdéses módon. Ugye itt arra van szó, hogy a, a az 1973-as határozat negyedik cikke lefedni ezeket az szintézkedéseket. De hát itt nem arról van szó, hogy el kell utasítanunk mindent, ami a légtérzár biztosításán túlmenő intézkedés. Az előző szakbizottságban mindig arról beszéltünk, hogy az Arab Liga támogatása alapvető fontossága bír a katonai fellépés szempontjában. Aztán egy másik kérdés. Mindig csak a, a líbiai nép felszabadítására volt szó. De van -e ezzel kapcsolatban stratégiánk? Milyen minta alapján dolgozzuk ezt a stratégiát? Talán az iraki mintát kívánjuk itt alkalmazzuk, mint ahogy az iraki népet is felszabadítottuk. Ezt hogyan értékelni? Vagy az afgán stratégiát veszük mint Hát az afgán nép felszabadítása jelenleg hol? Tehát hogyan értékeli? Az valóban szociáldemokrata és zöld honfitársaimat kérdezném, hogy nincsen eh, kétségeik a nemzetközi jogi legitimációjával kapcsolatban, hiszen itt valóban egy polgárháborús felett támogatunk katonailag. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Muniz kolléga következik, utána pedig Kowal úr. Köszönöm. Elnök úr, Esten asszony. Csak gratulálni tudik ahhoz, ahogy a helyzetet kezeli. Először is megosztanám önnel az elégedettségemet, a spanyol kormány ugyanis támogatta a azt az javaslatot, szerint Spanyolország részt vesz az tovább romolhat a helyzet, kialakulhat egy Egyiptom, Egyiptomban javult helyzet, Líbiában tovább romlott a helyzet, a jemeni nagykövet lettek, lemondtak, a katonai erők körében is teljes a e, zavar, 2012-es választásokat ígértek, azt szeretném tudni, hogy ön és a csapata mind dolgozik. Mit kívánnak tenni ebben a régióban, és milyen forgatókönyvek kell dolgoznak, milyen helyzetekre készülnek fel, az ENSZ-BT határozatát előkészítik már, hogyan kívánják az esetleges békés átalakulást segíteni, támogatni Jemenben, a megelőző diplomáciára készülnek annak érdekében, hogy Jemenben ne ismétlődhesse meg az, ami másút már előfordult? Allora, la parola al collega Nos, Cowell kolléga következik, és utána pedig őr Úri. Co? Pani Przewodnicząca, ja też chciałbym dwa słowa powiedzieć. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én és a szomszédság politikával kapcsolatban szólni, méghozzá a kelet és politikával kapcsolatban. Az Európai Unió szomszédja nagyon nagy figyelemmel követik azt, hogy mi milyen kapcsolatokat ápolunk a szomszédainkkal, világos szavakat és gesztusokat várnak tőlünk számukra ez fogja bizonyítani azt, hogy a politika valóban aktívabbá válik-e, és hogy a polgári lakosságra is kitér. Most pedig Líbiára térnék rá. Ezen kívül pedig a fehér oroszországi helyzetre is kitérnék hiszen Sikorszki védelmi miniszter úr arról beszél, hogy hasonló helyzet alakulhat ki ott is, mint Észak-Afrikában, hiszen ott is eh, őrizetbe vettek, sokakat börtönbe vetettek. Mi hogyan reagálunk erre, hiszen nem szabad itt is csak várjunk, várjunk, hogy aztán már kész helyzet elé állítsanak bennünket, és könnyeket kellene eltenünk, mint Észak-Afrikában. Köszönöm. Howitt következik, és utána pedig Nevsky úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm főképviselő asszony a jelenlétét Líbiával. Kapcsolatban nincsen más humanitárius lépés, mint az, hogy az ivóvizet biztosítjuk, és én ehhez sok sikert kívánok. Beszélt a kapcsolati hálóról, amelyet kiépítettek, de nem tudom, hogy főképviselő asszony értékelni-e a helyzetet, tehát meddig lehet fenntartani vagy megerősíteni a nemzetközi konszenzust, amely támogatja ezt a katonai fellépést ebben az országban. Egyiptommal kapcsolatban ugye tudja, hogy én voltam az a képviselők egyike, aki e, ide ellátogatott, a népszavazást vizsgált, és a tahrirtéri fiatalok egyébként nem mondták nekem azt, hogy kevesebb európai részvételt kívánnak és aggódnak az EU szerepállalása miatt. Azt mondták, hogy még többet szeretnének. És én egyetértek önnel, amikor arról beszél, hogy tiszteletben kell tartani az egyiptomiakat és a népszavazás eredményét. Nem arról van itt, tehát hogy ne, itt most nem azt jelenti, hogy az Európai Unióban nekünk vissza kell lépni, hanem erősíteni kell a munkánkat, hogy a civil társadalmat és ezeket a, az embereket segítsük. Tehát egyetérte velem, hogy megállapodásra kell jutni az, európai, az egyiptomi katonai tanással, tanácssal, mert akár júniusban is lehetnek ezek a választások, és akkor megfigyelő küldöttséget kell küldeni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Neszki kollégának adom meg a szót. Аз имам няколко политически коментара. Първо, резолюция... Köszönöm. Főképviselő asszony, a 1973-as SBT határozat egyértelmű üzenet a tekintetben, hogy az emberi jogok nem lehetnek belpolitikai kérdések. Ez ügyben a konszenzust láthatjuk, akkor is, amikor Oroszország, Kína vagy Németország nem vétózta meg a határozat elfogadását. Ezt én pozitív fejleménynek ítélem meg, amit csak üdvözölni lehet. Persze eltérnek a vélemények, ugyanakkor ez a nemzetközi kapcsolatokban egy teljesen új stádium, minőségi váltás. Kadafit támogatja például Belarus vagy Szerbia, ami jól mutatja, hogy ez nem a kereszténység és az iszlám közötti konfliktus, hanem a demokrácia és a diktatúra közötti konfliktus. A mi stratégiánk ezért ezen premisszákra kell, hogy épüljön, főként a közel-keleten. Harmadsorban. Ez idáig igen, leegyszerűsített megközelítést alkalmaztunk a közel-keleten, hogyha mondhatok ilyet hiszen úgy vélekedtünk, hogy a közel-kelet vagy iszlamista, vagy diktatórikus. Azonban ennél sokkal összetettebb a helyzet. A nyugat erkölcsi támogatása roppant fontos volt ebben a régióban, ami bebizonyítja, hogy a világ egyszerűbb, többről szól, mint az olaj érdekekről. Paleckis kolléga az utolsó hozzászóló. Johan. Sorry, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egy kérdés fél Oroszországgal kapcsolatban az alelnök asszonyhoz. Az Európai Parlament két állásfoglalás is elfogadott ez évben Fejrországra és az uniós intézményeket eh, arra kérte, hogy a vízumkönnyítési tárgyalásokat függesszük fel. A 60 eurós vízum díj csökkentése mindenképpen segíteni fogja a mobilitás, a demokrácia támogatását és a jelenlegi rezsim megváltoztatását, és a vízum könnyítés és a visszafogadási egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások megkezdődnek, akkor a belorusz kormány mit fog, hogyan fog hozzájárulni ezeket a tárgyalásokhoz? Köszönöm. Conclusions. Köszönöm szépen, Eston asszony, akkor öné a végszó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd próbáljam ezeket a kérdéseket is megválaszolni. Nagyon sokat kaptam. Megpróbálok a lehető legtöbbre eh, válaszolni. Rucsek úr az öböl államokkal kapcsolatos stratégia, ez nagyon fontos. Szerintem a Az együttműködési tanács következő ülésében nagyon fontos, hogy az öböl államok miniszterei ezzel részt vegyenek. Jó ez a párbeszéd, amit itt folytattunk. Szerintem ők lennének az elsők, akik azt mondják, hogy különálló államként szeretnéne, szeretnék, hogyha tekintenénk rájuk, és hogy különbözőképpen kell az ő helyzetüket figyelembe venni, a sajátosságokat figyelembe kell venni. Törökországgal kapcsolatban egyetértek. Törökország volt a legfontosabb partnerünk az USA mellett, amelyen együttműködtünk, és a régióban kulcsfontosságú szerepet játszik. Tehát köszönöm ezt a kérdést, nagyon érdekes. kukánor. Ha nem ö, válaszoltam, Lina csak asszony, akkor most majd megpróbálom. Egyetértek a ö, vízum ö, liberalizációra lesz. Holnap el fogom mondani a bizottságban is. Szerintem a kereskedelem is fontosabb lesz most Pristinán esetében. Robert tegnap este beszéltünk erről, hogy a kereskedelmi területen javítsuk a dolgokat. Tehát fontos, hogy Koszovó lássa, hogy ez a párbeszéd az ő érdekeit szolgálja, az ő jövőjét szolgálja. Én szeretném, hogyha ezt megértenék. Kukanor kérdezett arról, hogy vendégként kit hívunk meg. Én sok sikert kívánok a tárgyaló feleknek, és Nagyra becsülöm az eddig megtett munkát. Árlaki úr említette a Marshall tervet, és azt, hogy sok erőforrásra van szükség. Ezzel egyetértek. De nem, nem lophatjuk el az emberek tulajdonát. Befagyasztás az lehetséges, de az elkobzás az nem. Attól függ ugye, hogy kié az az adott tulajdon. De az, amit említett, hogy átfogó tervet kell kidolgozni megfelelő erőforrásokkal, amely elismeri, hogy ezeknek az országoknak megvoltak azok az erőforrásaik, amelyeket elvettek tőlük, ezt értem. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt úgy megvalósíthatjuk, ahogy ön javasolja, de értem a szándékát. És Séke asszony említette Iránt az emberi jogsértésekkel kapcsolatos lépéseket, és hogy mikor készül el a lista, hát itt az pillanatra a pillantok, azt mondják, hogy rögtön. Nem tudom a pontos dátumot. A az iráni befolyás kérdése Bahreinben nagyon érdekes. Egyfelől nem szeretném, hogyha úgy látnák, hogy ez az oka annak, hogy a bahreini kormány nem vette fel kapcsolatot a tüntetőkkel. Másfelől viszont az amerikaiak úgy gondolják, hogy van okunk az aggodalomra emiatt. Tehát valahogy ki kell egyensúlyozni ezt a két dolgot. Mi is úgy próbáltunk fellépni, hogy kiegyensúlyozott legyen ez. A párbeszédet hangsúlyoztuk. Mindjárt beszélek erről még, mert lesznek kérdések. Nibler asszonynak válaszolok. Én nem próbáltam ezt a bahreini kérdést a szőnyeg alá söpörni. Hadd mondjam el, hogy mit gondolok. A herceg nagyon érdekes javaslattal állt elő a párbeszéd beindítására, és így több különböző véleményt tudnának bevonni ebbe a folyamatba, hogy idővel előre lépjenek, és valami fajta, nem tudom pontosan, hogy talán valamilyen alkotmányos monarchiát dolgoznának ki, de hát a részleteket ők dolgozzák ki, de a lényeg, hogy legalább van egy terv a kérdés az az, hogy hogyan tudunk mindenkit bevonni ide, mert a herceg előfeltételeket is szabott, és ugye ezt figyelembe kell venni. Igaza van, amikor azt akarja, hogy a párbeszéd gyorsan bonyolodjon, és feltételek nélkül. Amit tehetünk, az az, hogy mi is közleményekben megfogalmazzuk, hogy ez az előrevezető út, a az erőszak nagyon aggasztó, nem csak azok miatt, az okok miatt, amelyekre már utaltam. Beszéltem a külügyminiszterrel, és tettem neki egy javaslatot, hogy megtárgyalhatjuk a lépéseket. Én nem csak a kormányjal tartom egyébként a kapcsolatot, hanem a nagykövetekkel. Négy nagykövet van az Európai Unióból a térségben, tehát a nagykövetekkel is kapcsolatban vagyunk, és az ő véleményük alapján is folytatjuk ezt a párbeszédet a Bahrányi félel. A célunk az az, hogy a párbeszédet támogassuk. Úgy tűnik számomra, hogy az ellenzék szeretne részt venni ebben, és a kormány is szeretne ebben részt venni. A kihívás az az, hogy hogy tudjuk ezt lebonyolítani. Sok javaslat született, most próbáljuk kidolgozni, hogy hogyan segíthetjük ezt a folyamatot. Ez nagyon kulcsfontosságú. Tehát még egyszer mondom, hogy ezt a kérdést nem akartam félre tolni. differenciális megközelítést kell alkalmazni az egyes országok esetében, mert mások az igényeik, más a helyzet. Tehát amit az egyik országban teszünk, az teljesen eltérő attól, amit egy másik országban tennénk. Tehát mi szeretnénk kapcsolatot teremteni, de semmit nem kényszeríteni a másik félre. Említették, hogy a 27 tagállammal ugye nehéz megállapodni, és hogy nekem kellene az élen járni. Hogyha arra gondolunk, hogy nekem milyen, mi a feladatom, és milyen erőforrásaim vannak, akkor azt mondom, hogy szükségem van a 27 tagállamra. És az ennek az egész, az ebben az egészben az öröm, hogyha a közös álláspontot elérjük, és aztán cselekszünk. A közel-keleti béke folyamatban sokkal határozottabb, erősebb szerepünk van, mert én 27 tagállam képviseletében beszélhetek. A tagállamoknak azt is kell érezni, hogy ők szuverén államok, akik a saját döntéseiket hozzák meg. Az NSBT határozat alapján mondom még egyszer, senki nem szavazott ez ellen, tehát mindenki támogatta ezeket a következtetéseket, amik a határozatban szerepeltek, és egyáltalán nem meglepő, hogy sok vita volt, én a lehetőségeket tárom mindenki elé, kinyomozom, hogy mit is tehetnénk, a terveket elkészítjük, és utána arra van szükség, hogy az Európai Unió döntsön, összejön és döntsön. Tehát a kezdeményezés az nálam van rengeteg esetben, de hogyha az emberek tulajdonát eszközeit használjuk fel, hát akkor egyetértésre van szükség, ezért volt fontos a tegnapi ülés és az, amiben végül megállapodtunk. Schulz úr, Transnistria. Szerintem a végkimenetelről azért egyetértés van. Moldovai miniszterekkel beszéltem néhány héttel ezelőtt, és az orosz féllel is nagyon világosan látszott, hogy olyan jövőt szeretnénk, amely a moldovai oldalt is elismeri, és a valós problémákkal foglalkozik. De most a követ, abban a helyzetben vagyunk, hogy a végcél, tehát a végső célkitűzésekben egyetértünk, a kérdés az, hogy hogy jutunk el ezekig. Tehát az orosz felett próbáljuk hatékonyabban bevonni, hogy gyakoroljon nyomást a tárgyalásokra, de ez egy megoldható probléma, legalábbis az én véleményem szerint, mert mindenki tudja, hogy hol akarnak lenni, hogy mit akarnak elérni, és mi csak azt próbáljuk kidolgozni, hogy hogy lehet, mi az oda vezető út. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy rengeteg más aggódnivalónk van egyébként a déli partnerségen kívül, és ez az egyik olyan terület, ahol végre valami változást tudunk elérni, és szeretném is ezt megtenni, mert megérett az idő. Lőzing asszony, a tilalmi zóna, és ugye, hogy az Arab Liga állásfoglalása kulcsfontosságú, egyetértek. Ez nagyon fontos, és bonyolult is egyébként a helyzete is, hát összetett, mert minden egyes ország esetében vannak sajátságok, összetett kérdések, amelyeket tisztetben kell tartani, el kell ismerni. Itt nem csak arról van szó, hogy most mit teszünk Egyiptomban, Tunéziában, hogy milyen támogatást nyújtunk Bahreinnek, hanem közben fel kell ismerni, hogy mit tehetünk, és mit kell tennünk a civilek támogatásáért. És ez minden egyes országban más, és én ezt, ezért nem kérek elnézést. Nagyon bonyolult ez a helyzet, összetett a helyzet. Amikor visszatértünk a karácsonyi szünet előtt eh, az új év elején, senki nem tudta megjósolni, hogy eh, ez lesz. Tehát el, még akár 6 héttel vagy 10 héttel előtte sem volt fogalmunk arról, hogy mi történik. Azok az országok, amelyekkel kapcsolatban én aggódtam, a tavalyi év végén Szudán eh, elefántcsontpart volt. Még mindig aggódom miattuk egyébként, de nem tudtuk, hogy itt fogunk tartani, ahol most. Tehát az volt az igazi kihívás, hogy, ki, hogy rá, kitaláljuk, hogy hogy tudjuk a legjobban támogatni az embereket ezekben az országokban. Ezért annyira fontos az Arab Liga, és ezért beszél, tárgyalunk velünk egyfolytában, és ezért tárgyalok Muszaurral is állandóan. Nagyon nagyra becsülöm őket, nagyon tisztelem őket. Szerintem nem hiszem, hogy más álláspontot foglalnának el, mint a miénk. Jemennel kapcsolatos kérdés Munyiz asszonytól. Hát most azt hiszem, hogy a legrosszabb rémálmaim válnak valóra a jemeni elnökkel találkoztunk Szalai úrral és a külügyminiszterrel is az elmúlt hónapban, a Jemen barátai folyamat keretén belül, de egyébként külön is megpróbáltuk őket meggyőzni arról, hogy az ellenzéki pártokat vonják be a nemzeti párbeszédbe. Én úgy látom, hogy ezt nagyon is szeretné az ellenzék. A kihívás az az, hogy hogyan tudjuk biztosítani hogy a, a további nyomás gyakorlás, mert most kevésbé kedvezőek a körülmények, mint a múltban. Az elnök megtette azt a javaslatot, hogy lemond, de ezt elutasította az ellenzék. Megpróbáltuk a tőlünk tehető legjobbat, de hát ezek olyan helyzetek, amelyek nagyon gyorsan változnak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hova jutunk most. De nagyon aggasztóak a fejlemények. Tehát még egyszer mondom, a legrosszabb rémámaim válnak valóra. Kovál úr a szomszédság politikáról kérdezett, azt, hogy ezt hogyan lehetne jobban célozni. Igen, a szomszédság politikának jobban kellene reagálni. Jobban kellene reagálnia, rugalmasabbnak kell lennie, fel kell, el kell ismernie, hogy mi történik egy adott országban, és a lehető leggyorsabban kell az erőforrásokat mozgósítani, hogy a helyszínen intelligensebben, gyorsabban tudjunk lépni. Ez kis derült a felülvizsgálatból. Fehér Oroszország, hát tudják, hogy tegnap Beszéltünk már Fehér Oroszországról, és arról a szándékról, hogy az intézkedéseket tovább bővítjük. Én az ellenzéki vezetőkkel találkoztam, és hogy a börtönből ki engedtek, kiengedett vezetőkkel, a családjuk is jött. Tehát láttuk, hogy nagyon szörnyű a helyzet. Mártinov úrral is találkoztam, és nagyon világosan megmondtam neki, hogy mit várunk Fehér Oroszországtól. De aggasztó, hogy nem a jó irányba lépnek tehát megpróbáljuk a korlátozó intézkedéseket is bevetni, de ezt a párbeszédet továbbra is fenntartani, mert ez nagyon fontos lesz a későbbiekben. Howitt úr, a, ugye a nemzetközi konszenzus rendkívül fontos, de ez megvan. A, nagyon szoros az együttműködés a különböző partnerek között, a fiatalok több Európát akarnak? Hát igen, egyetértek önnel. Általában nekem is azt mondják, hogy jöjjenek, jöjjenek, segítsenek, szükségünk van az önök támogatására. A korai választások, hát ez igen komoly kihívást jelent számunkra. Ha valóban tényleg ennyire hamar megszervezik, a fiatalok szeretnének elegendő időt a felkészülésre, de hogyha hamar lesznek, akkor is igyekszünk segíteni és a választási megfigyelő misszióval kapcsolatban is egyetértek önne, megpróbáltunk a jövő héten előrehaladást elérni az ügyben. ki, asszony, az egyszerűsített megközelítésről, hát szerintem nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy ön ezt elmondta. Szerintem itt nem a különböző, arról van szó, hogy a különböző hagyományok egymás ellen hatnak azok az értékek, amelyeket ebben a térségben az emberek akarnak, ugyanazok, mint a mieink. Tehát ezek nem európai értékek, hanem egyetemes értékek, és ezért együtt kell működni az emberekkel, segítsük őket ezeknek a megvalósításában. Tehát nem egyszerűsíthetjük le túlságosan ezt az egészet. Palacki szúr Fehér Oroszországról, a tárgyalási felhatalmazást a vízumkönnyítésről február 28-án készítettük el és most várjuk majd a tárgyalások megkezdését. Nincsen még meg a dátum, de ha meg lesz, akkor rögtön közlöm ezt önökkel. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit hosszasra sikerült ez az egész, nem ez volt az eredeti szándékom. Az elején már kérte valaki, hogy én miért nem teszek kevesebbet. Most megnézem, hogy mennyi témáról beszéltünk. Hát nem tudom, mi lenne a reakciójuk, hogyha valamire azt mondanám, hogy ah, ezzel én nem foglalkozom. hát még egyszer én köszönöm szépen a parlament támogatását, és köszönöm szépen az Európai Külügyi Szolgálat támogatását. Ez azt jelenti, olyan, olyan érzés, mintha már a repülőgépben él, ülnénk, és közben még valaki a szárnyat építi, teszi hozzá a géphez, és most próbálja állítgatni a motorokat, de hát mindegy, így kell haladnunk, a szerte a világon dolgoznunk kell, és a segítséget kérnek tőlünk. Nagy megtiszteltetés, hogy én képviselhetem önöket is, az intézményeket, és Európát. Köszönöm. Ringraziamo ancora l'alto rappresentante, speriamo di... Megköszönjük a főképviselő asszonyak még egyszer, és remélhetőleg mielőbb találkozunk, és ez azóta már kevesebb probléma lesz az asztalunkon. Colleghi, vi prego di non allontanarvi. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy ne hagyja el a termet, mert szavaznunk kell, méghozzá elektronikus szavazás lesz. Tánok úr, parancsoljon. Kérem, ne menjen el, ne menjen el, térjen vissza a helyére.

colleghi. Dobbiamo procedere a... Kollégák, folytatnunk kell az elektronikus szavazással. Most tehát az elfoglalási javaslat következik az izlandi, izlandi kapcsolatos 2010-es jelentésről az előadónk Christian Dan Tehát mindenkit kérném, hogy tegye be a kártyát a gépbe az elektronikus szavazásra. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Izland által elért haladásról szóló 2010-es jelentésről. Tehát ha mindenki egyetért, akkor haladjunk. A hármas bekezdés egyes módosító. Itt két részben szavazunk. Az első részről kérem, hogy szavazzanak. Tehát az első részről megnyitom a szavazást. mellette, tehát ezt elfogadtuk. A második rész. Ha ezt visszavonták, tehát erről nem szavazunk. Kettes módosító mellette, ellene, ezt elutasítottuk. Szóbeli módosító a tízes bekezdéshez ki van mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene elfogadtuk. Hetes a hetest visszavonták, nyolcas mellette ellene elfogadtuk. A második szóbeli módosító mellette ellene elfogadtuk. Következik a tízes mellette ellene elutasítottuk. Tizenegyes mellette ellene elfogadtuk. A hármas szóbeli módosító mellette ellene Kérem, hogy tegyék föl a kezüket, ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 12-es mellette? Ellene? Elfogadtuk. 13-as első rész mellette? Ellene? Elfogadtuk. A második részt visszavonták, a 14-es következik mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 4-es szóbeli módosító következik, mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os következik, a 17-es kiesik, a 17-es következik, mellette, ellene, ezt elutasítottuk. A 18-as következik, mellette, ellene, elutasítottuk, 19-es, mellette, ellene, elutasítottuk. A 20-as mellette, ellene, elutasítottuk. Nos, akkor a végszavazás következik. Elektronikusan szavazunk. Kérem, kérek mindenkit, hogy legyen szíves, szavazzam. Sì. Chiudiamo il voto, manca un collega che... Lezárom a szavazást. Hiányzik valaki, de úgy tűnik, hogy ez a kolléga nem kíván szavazni. Megköszönöm, nagy többséget kapott a az anyag. Adesso lascia la parola. Sì, adesso lascia la Presidenza. Bene. Poi non Mi succede il collega Vodì. Vodì kollégának adom át majd a elnöklést. Bien, mes chers collègues, nous, nous reprenons la, la séance consacrée à l'examen de la situation au royaume de... Kollégák, folytassuk akkor, a bahreini helyzetet fogjuk megvizsgálni. Mingarelli úrral találkozunk, és Cooper úrral, aki a főképviselő asszony követe, és aztán pedig Angelika Nibrel asszony, vagyis biztos vagyok, hogy szólni fog, hiszen ő az öbölmenti országok delegációját vezeti, tehát Mingarelli úr, önnek adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Mindig megtiszteltetés, ha meghívást kapunk, hogy a parlamenti képviselőknek az elemzésünket felvezessük. A Bahreini helyzetet mindenki jól ismeri. Nincs helyben európai delegáció a az öbölmenti országokért a Riadba delegált nagykövet felelős. Ő néhány hete folyik a konfliktus. A többség, síta többség kifejezi frusztrációját az ország vezetésével kapcsolatban, a szunita vezetéssel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy a frusztráció, az elkeseredés gyökere elsősorban gazdasági, társadalmi és politikai jellegű. Azaz a többség úgy véli, a többség úgy véli, hogy a vezetés, a kormányzat nem a többség hasznát szolgálta, hanem a kisebbség érdekében tevékenykedett, így tehát a lakosság többségét ezzel megalázták, megsértették. Igen, gyorsan vallási jeleget öltött ez a, felegezeti jeleget öltött ez a konfliktus, hiszen az ország lakosságnak 70%-a síta, 30%-a szunnita, ez tovább bonyolítja a helyzetet. Azt javasoltuk a hatóságoknak, hogy a lehetőleg hamarabb őszinte párbeszédet kezdjenek a demonstrálókkal, a tüntetőkkel, és vegyék figyelembe a gazdasági, politikai eh, reformjavaslataikat, amelyek lehetővé tennék, hogy ezek az emberek, vagy legalábbis a lakosság nagyobb része részt vegyen a politikai folyamatokban. Sajnos módon ez nem így történt, és ezért apránként ez a konfliktus, amely eredetileg társadalmi jellegű volt, inkább felekezeti jelleget öltött. Ez tovább nehezíti a helyzetet, kényesebbé teszi a helyzetet, mert ennek regionális kihatása lehet a sita többség Bahreinben illetve a, a, a tüntetők ellen a szaudarábiai erőket is bevetették, és Szaudarábia mellett Libanon és más régióbeli országok is erős szemmel figyelik a történéseket. Szaudarábiában eh, ahol sok az olaj és eh, a gáz, hasonló felekezeti megosztottság jellemző. Tovább romlik a helyzet, Azt várjuk és reméljük, hogy valódi párbeszéd kezdődik, de egyre inkább dominánsá válnak a regionális szempontok, mivel felekezeti szektariánus jelleget ölt a konfliktus. A főképviselő telefonon kereste meg a külügyminisztert, és neki szögezte a kérdést a rendőri fegyveres fellépéssel kapcsolatban. Annak is felmerül a lehetősége, hogy ha kérik, akkor segítségükre siessünk. A tegnapi külügyi tanács is kiadott egy nyilatkozatot, amely Zonzás itt van, azt mondta, hogy e, e, Európa elítéli az erőszakot, és felhívta ismételten a figyelmet arra, hogy kivékélést tart szükségesnek az ország két része, a lakosság két csoportja között egy nemzeti párbeszéden keresztül, illetve felajánlotta az Európai Unió segítségét. Ennyit mondhatunk a dolgok jelenlegi állásával kapcsolatban. Pár héttel ezelőtt járt itt, a Bahreini Királyság képviselője, itt járt Brüsszelben, és így kicsit a kulisszák mögé tekinthettünk. 20-án, április 20-án kerül sor az öbölmenti országok együttműködési tanács és az EU rendes évesülésére, ahol majd ezáltal lehetőség kínálkozik arra, hogy ezeket az üzeneteket megosszuk az öbölmenti országok képviselőivel, legyünk azonban reálisak, a rendelkezésünkre álló eszközök igen korlátozottak, és ne felejtsük a szaudi erőket, amelyeket eh, behívtak, bevetettek Bahreini király kérésére, E, ez még kényesebbé, bonyolultabbá teszi a helyzetet. Azt hiszem, ennyit mondhatok a helyzetről. Szeretném valamit hozzáfűzni? Nem? Akkor Ibler asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Részről csak három megjegyzés, illetve kérdés, amelyeket már előzetesen feltenni. Összes szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, amiért Bachránt napirendre tűzte, és nagyon örülök, hogy Cooper úr külön ezért eljött hozzánk, és hogy első kézből kapunk a szakértőktől információkat, ezt valóban üdvözlendő. Két kérdés. Először is rámutattak arra, hogy a kormány arra törekedett, hogy párbeszédet folytasson de úgy értettem, hogy ezt a párbeszédet végül nem sikerült felvenni. Talán ezt bővebben is kifejteni, hogy ennek mi volt az oka, és talán egy személyes értékelése is a helyzetnek, hogy, hogy egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy újra aktiválják ezt a párbeszédet, hogy intenzívé tegyék a kapcsolatokat, hiszen ez az egyetlen lehetőségünk arra nézve, hogy a demokráciát támogassuk, és valahogy előrébb lendítsük a helyzetet. Aztán a második eh, kérdés, eh, szó sem esett arról, hogy a Bahreini kormány eh, Szaudarábiából kért csapatokat, talán erre is kitérhetne, hiszen nem igazán szokásos az, hogy egy belpolitikai problémához külföldi csapatokat hívnak be és az internetnek köszönhetően, mint a kollégák többsége is valószínűleg nagyon sok olyan hírt kapok, illetve nagyon sok emberi jogi szervezet jelentkezik nálam arra vonatkozóan, hogy nagyon komoly erőszakot alkalmazok az országban. Egy ilyen e-mailt magammal is hoztam, hiszen nagyon sok e-mailt kaptam, amelyek arra hívták fel a figyelmemet, hogy Abi arra jobb van, és a Nemzetközi Emberi Jogi Szervezet és a Bahráni Emberi Jogi Központ alelnökét elfogták. Talán ezzel kapcsolatban is tudna nyilatkozni. Gondolom, hogy ez nem egyedülálló eset. Tüntetőket, békésen tüntetőket is őrizetbe vettek. Tehát nagyon fontos ez számomra, hogy öntől és első kézből kapjunk információkat, illetve ha hallanánk, hogy ön hogyan értékeli a helyzetet, és mi európaiak mit tehetnénk. És végül nagyon hálásak lennénk, hogyha elmélyíthetnénk annak a eszmecseréjét is, hogy a bahrájni helyzet milyen kiadással lehet az öböl menti a közelkeleti államokra. E, már volt alkalmunk a főképviselő asszonya is beszélni erről, de mivel ön is éppen a helyszínről érkezik, ezért nagyon érdekelne az ön véleménye, és köszönöm szépen. Merci, Madame Nibler. Köszönjük, Nibler asszony. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, hogyha lehetséges. Ó, elnézést, bocsánat, nem láttam Tenok urat. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Korábban a főképviselő asszonytól azt kértem, hogy ne alkalmazom kettős mércét, és ítélje el a fegyvertelen tüntetőkre lövést. Szerintem nem volt kiegyensúlyozott az a jelentés, ami a tüntetők, illetve a kormányzatás pontjáról van szó. Manamában állomásozik az amerikai flotta jelentős része is, fontos Bahrein nyugat számára partner, fontos partner. Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök és a király eh, eh, közötti hatalmi harcról van szó, azonban a kétség nem férhet hozzá, hogy az alkalifa eh, család problémája ez. Egy síta bahreininek nehezebb munkához jutni, mint egy britnek Bahreinben, tehát itt alapvetően a felekezett a síták elnyomásáról van szó. Valószínűleg Robert Cooper tud csak válaszolni eh, erre a kérdésre. Iránnal megegyezett az Egyesült Királyság a, a Abu mm, Muzen szuverenitását elismerték, cserébe azért, hogy Teherán elismerte Bahrein szuverenitását és függetlenségét. Monsieur Meyer. Muchas gracias, presidente. Bueno, acabamos de conocer que el alto comisionado Köszönöm szépen, elnök úr! Éppen az imént értesültünk arról, hogy a Genfi menekültügyi főbiztosság arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben többen is eltűntek Bahreinben a, hétfő, a szerdai tüntetéseket követően pedig a szálmaniai kórházban az, az orvosokat és az ápoló személyzetet őrizetbe vették. A Manamai kórházban ugyanez történt. Hát nagyon összetett a helyzet, ha most belegondolunk, hogy itt az emberi jogokat hogyan tartják be, és ezt mindezt még rontja a, a szaudi beavatkozás, hiszen a szaudi csapatok, a bakráni királyság, a totalitárius királyság területén állomásoznak nem kívánok itt a nyugati világ részére a katonai beavatkozás, sem Szaudarábiában, sem Bahrajnban nem támogatnék egy ilyen fellépést. Eston asszonynak is elmondtam, hogy ez valóban nem, egy, nem lehet összemérni eh, ezeket a helyzeteket. A Szaudarábia és Bahrain nem összeválthető. A Bahreinben nincsenek pártok, választások, itt eh, megfenyítésekről beszéltünk, itt a, a karokat és lábakat vágnak le a saria nevében, és aztán ott van a másik oldal a Szadarábia, ahol és Szaudarábia ugye több ezer katonát állomásoztat jelenleg Bahreinben. És a válasz erre, a bahráni kormány válasza az volt, hogy hát ezek a gyakorlatok már évezredek óta a hagyomány részét képezik Bahrányban, Szaudarábián, Bahrányban az asszonyoknak megfelelőképpen kell öltözniük, ez a, az idézet a kormány részéről, illetve a, a tömegközlekedésben a, és folyamatosan férfi kísérővel vettek csak részt, az iszlám törvényeket, a sarja teljes körülön be kell tartaniuk. E tekintetben, hölgyem és uraim, úgy vélem, hogy az Európai Uniónak és a világnak már most is lépnie kell, tennie kell valamit, ezt már mondtam, de most tovább kell lépni, mi történik a, a jövőben. Itt, itt is az olajról van szó. A libiai válság miatt már is problémáink vannak az olaj ellátása, és hát nyilván nem tudunk megint feladni egy, egy az olaj ellátás szempontjából alapvető térséget de hát én azt mondom, hogy a gazdasági szempontoknak nem szabad fontosabbaknak lenniük, mint az emberi jogoknak. Ezt nem tehetjük, hogy ugyanakkor azt sem szeretném, hogy a katonai beavatkozás hatanák végre, hiszen ezt mindenképpen a tárgyalóasztalnál kell megoldani. Itt az emberi jogok betartását kell követelnünk Bahrányban és Szaudarábiában. És tudom, hogy én vagyok a, a magányos prédikátor a sivatagban, hiszen az Európai Unió nem így viselkedik, nem, nem az Európai Unió Benalival, Mubarakkal sem így bánt. És a jelenleg Szaudarábian, Bahránben sem kívánunk határozottan fellép. Nem egy feudális rendszerre, fenntartjuk továbbra is a jó kapcsolatokat, a testi fenyítésre kerül sobak. Hát ezt elfogadjuk annak érdekében, hogy hát mindenképpen elegendő olajhoz jutassunk hogy a mi nemzetgazdaságaink megfelelő mennyiségű olajjal rendelkezzenek. Hölgyeim és uraim! valóban energikusan kell képviselnünk az álláspontokat, nagyon világos üzenetet kell küldenünk arra vonatkozóan, hogy Szaudarábián és Bahrányban hogyan értékeljük a helyzetet. A jelenlegi hírek, tudósítások, amelyeket Genfből, a menekültügyi főbiztosságtól kapunk most az elmúlt napokban, ezek mind arra utalnak, hogy nagyon sürgős felépésre van szükség. Hogyha nincs helyi képviseletünk, akkor akkor kérdezném, hogy miért nem küldünk egy magas szintű küldöttséget közvetlenül a térségben. Hogyha valóban jó helyzetértékelést kapunk, akkor hát ennek ez örvendetes, de oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy az elnyomás spirálját uh, indítsuk el, amiben is kiszabadulás. Köszönöm. Euh, Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden és gyorsan Bahreinnel kapcsolatban egy kollega Lambsdorff úr már említette azt a kritikát, amit én is osztok teljes mértékben, mi szerint a kiadott nyilatkozat, és a kiadott nyilatkozat eh, mindkét oldal oldalt, egyik oldalon sem kötelezte el magát, hiszen az egyik oldal erősen felfegyverzett céllövészekkel is, miközben ott van a másik oldalon, ott állnak a fegyvertelen tüntetők. Hogyan lehet ezt a két oldalt egy lapon említeni? Ez egyáltalán nem elfogadható számomra. Nem tudom, hogy honnan származik a helyzet ezen elemzése. Szaudarábia intervencióját illetően a zöbömenti országok együttműködési tanácsában mik lesznek a következménye ennek az Európai Unió számára? Kreisfeldorf úr. Um. Köszönöm szépen. Minerelli úr, először is köszönjük a tájékoztatást. Ugye már ezt megelőzően Keti a főképviselővel is volt lehetőségünk arról, hogy Bachnerről beszélünk, ön pedig éppen most érkezik a térségbe. Gondolja, hogy valóban alapvető reformok elében nézünk, vagy pedig lehetséges az is? Tudom, hogy nagyon nehéz ezt megítélni, hiszen meg kell várni azt is, hogy Libiában mi történik, hiszen hogyha a Kadhafi dominó eldől, akkor lehet, hogy a bahráni rendszer ellenzői uh, biztos, hogy nem elégednek már meg kiskesztusokkal, hanem ha már, akkor teljes mértékben részvételt és egyenjogúságot követelek az országban. De ön hogy értékeli ezt, hiszen egyrészt örök, másrészt aggodamra ad okot az, hogy kettős mércét alkalmaz az Unió, hiszen de, ugye másképp ítélik meg Szaudarábiát, de a Szaudarábiával összeakasztok a bajszunkat, hát az nagyon nehéz helyzetet eredményezni, hiszen ott van az amerikai flotta, és az egész minőségi eh, helyzetet eh, okozna. Líbia ugye az arab világban is nagyrészt már elszigetelt, eh, és egy ENSZ határozat is támogatja a felépésünket, de hát valóban az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, hiszen az egyik országgal szemben másképp eh, lép fel, mint, mint Líbiával. Csak ezt szeretem volna megjegyezni. Köszönöm. Eh, Madame Gomez. Gomez asszony a szó. Amikor vasárnap az Arab Ligával találkoztunk, a Buzek úr vezette a szerb küldöttséget, akkor a hátsó ajtón kellett, kapon kellett távoznunk, mert az Arab Liga előtt fiatalok tüntettek, jemeni fellépésre buzdítva. Mármit is tesz a nemzetközi közösség, vagy nem tesz, azt állít Figyelik, igenis figyelik. Emberi jogokat követelnek, és demokráciát közel és Észak-Afrikában. Ezért Mingarelli és Cooper urakhoz fordulok. A Bahreinel kapcsolatos nyilatkozatért kifelelős. Önök elégedettek ezzel? Ki írta és tükrözi -e az Európai Unió következetes álláspontját? vagy a tagállamok közötti véleménykülönbség következménye ez? Köszönöm. Egy kérdés Fox úr, majd ezt követően Mingarelli úrnak adom meg a szót válaszadásra. Először azonban Fox úr parancsoljon. Um. Elnök úr, a panel tagjainak a véleményét kérdezem. Jobbomon a GUE képviselője azt mondta, hogy Szaúd arabiai erők megszállták Bahrein. Szerintem ez egy picit azért túlzó, ugyanis a bahreini kormány hívta be ezeket a csapatokat. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye erről. A második felvetésem pedig a következő. Irán milyen mértékben vett részt mondjuk a hangulatkeltésben, mondjuk van legitim oka a tiltakozásoknak, de én nem tudom, hogy önök szerint milyen mértékben befolyásolta ezt egy külső hatalom. Merci. Pour euh, conclure cette... Euh, Köszönöm a vita a kérdések első körére reagálhat mindjárt, azonban tényszerű kérdések következnek. Egyiptomban, Tunéziában, Líbiában láttuk az Al Jazeera egyértelműen a felkelők oldalára állt, miközben igen határozottan megkérdőjelezte a hatalmon lévők létjogosultságát. Az ajazira mennyire érti, tudja, hogy pontosan mi történik Bahreinben és a szomszédos országokban, hiszen mégiscsak Katari eh, székhelyű. Az Al Jazeera kinek az oldalára áll? Itt is a tüntetők oldalán áll, vagy esetleg itt egy kicsit kiegyensúlyozottabb álláspontot foglal el, illetve hogyan értelmezhetjük azt a tényt, hogy a Bahreinbe behívott erők, amelyeket a tüntetők ellen bevettek, bevetettek, eh, Emirátusból és Szaudarábiából származtak, de katariak nem voltak közöttük. right place. Um, uh, perhaps I could just say two words to, to begin. Hadd szóljak néhány szót az elején. Azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy az Európai Parlament ezt a kérdést vizsgálja. És ezt komolyan veszi. Szerintem mindannyiunknak komolyan kell ezt venni. Azért mondom ezt, mert ugye nagyon rövid időt töltöttem Bahreinben a főképviselőasszony nevében. Nagyon láttam, nagyon gyorsan polarizálódott a társadalom, tehát ezt láttam, és a párbeszéd hiányát. A két oldalt meghallgatva, ugye inkább azért mentem, hogy meghallgassam a feleket, nem pedig is előadást tartsak nekik. Tehát a két felet meghallgatva azért nagyon más érveket hallottam. Ami engem illet, én úgy éreztem, hogy legalábbis akikkel beszéltem, kifejezték a nagyon határozott szándékukat, vagy kívánságukat, hogy visszaálljanak a normál állapotok, ami egy ugye azt jelenti, hogy nagyon kellemes, békés hely volt Bákrány, tehát hogy ez, ez álljon vissza. Persze a közösségek között a feszültségek növekedtek az elmúlt időszakban, de azért ezek az események eléggé kivételesek. Tehát gyakorlatilag rendkívüli minősége ezeknek az eseményeknek is a probléma része. Én nem vagyok biztos abban, hogy mondjuk ezekkel a közrendvédelmi kérdésekkel foglalkozott-e már a rendőrség, tehát hogy ilyen közrendvédelmi feladatokkal szembe találta-e már magát, amikor is nagy tüntetésekkel kell szembenézni, amelyeket nagyon nehéz felügyelni, és nem, még a legfejlettebb nyugati országok sem tudják ezt mindig a legjobban megoldani, balesetek előfordulnak. A hatóságok egy alkalommal elnézést is kértek azért, ahogyan a rendőrség fellépett. Tehát tudatában voltak a balesetek kockázatának, illetve annak, hogy mondjuk a hibát követnek el, és annak milyen sajnálatos következményei lehetnek. Tehát helytelen mondjuk arra utalni, hogy csak a rendőrség és csak a hatóságok alkalmaztak erőszakot, mert Kétségkívül elmondható, hogy a tüntetők is erőszakot alkalmaztak, és legalább két rendőr is életét vesztette. Nagyon kellemetlen ez az egész. Az erőszakot tehát még mások is használják, fegyveres bandák is tevékenykednek mindkét oldalon amelyek senkinek az ellenőrzése alá nem tartoznak. Én nem azt kíséreltem most itt meg, hogy megpróbáljak ítélkezni, de azért azt elmondom, hogy a tanács tegnap minden felett felszorított arra, hogy az erőszakot alkalmazását függesszék fel. Tehát itt arról van szó, hogy itt azért van egy kis magántevékenység is, ha fogalmazhatok így már, ami az erőszakot illeti. Én gyakorlatilag a Balkán térségből közvetlenül utaztam Bahreinba, és nagyon kellemetlen visszhangja volt annak, amit a balkáni térségben láttunk. A második dolog, amelyek kapcsolatban szerintem fontos világosan fogalmazni, a következő. Fox úr, az utolsó hozzászóló, ugye jól emlékszem, Fox úr volt az, aki azt mondta, hogy a szaudi hatóság, szaudi csapatok, illetve az arab emirátusok csapatai azért tartózkodtak Bahreinben, mert a bahreini hatóságok hívták őket, ez így van. E, még az is lehet, hogy tengeri kuvaiti jelenlét van, de ez nem volt látható. Nem vettek részt semmi milyen tevékenységbe, tehát a, a tömeg, tömegek ellenőrzésében nem vettek részt hanem inkább az volt a feladatuk, hogy kulcs stratégiai pontokat, üzemeket védjenek. Amennyire én a helyzetet értettem, ez nem volt látható, tehát szinte láthatatlanul voltak jelen. Tehát szerintem is rossz, vagy hát helytelen lenne nagyobb szerepet tulajdonítani ezeknek a csapatoknak, mint amekkora szerepük volt. Irán kérdése. Szokás szerint ugye megint nehéz pontosan tudni, hogy mi is a helyzet. Hát meglepődnék, hogyha az irániak nem vették volna észre ezt a lehetőséget, és nem ragadták volna meg legalábbis részben. Másfelől azonban az is meglepne most, hogyha az irániok nagy közönséget találtak volna maguknak a fellépéshez Bahreinben. Én kétlem, hogy a bahreiniek többsége mondjuk az iráni fajta berendezkedést szeretné látni Bahreinben is. Ami engem a leginkább aggasztott, az az volt, hogy én láttam, hogy akikkel beszéltem a kormányon, illetve az ellenzékben is, hogy szeretnék a párbeszédet folytatni, vagy hogy szeretnének a párbeszédhez visszatérni. Ugye a koronherceg javaslatai szerintem még mindig az asztalon vannak, de már nem ezek a, vannak a vita középpontjában, amikor is ugye az erőszak közben felerősödött. Tehát most a szünetelnek a tárgyalások, szerintem a, továbbra is nyugalom van, és talán most lenne a legjobb alkalom a párbeszéd megkezdésére. Ami Bahrein irányítását illetve, hogy a kicsi szigetről van szó, szinte tűrhetetlenné vált a helyzet, hiszen három órába telt az, hogy valaki a repülőtérről a városba jusson. Hát ha ismerik Bahreint, akkor tudják, hogy ez mit is jelent eh, már, ami az út eh, torlaszok eh, miatt. Tehát mindenféle csoportok útorlaszokat helyeztek el. Egy egész egyszerűen egy ország sem tud működni ilyen körülmények között. Tehát azt tudnunk kell, hogy a, hatóságoknak, hogy a hatóságok helyesen jártak el, amikor a nyugalmat és a rendet újra megteremtették, de ez csak akkor helyes, hogyha az ilyen lépéseket párbeszéd követi és hogyha a koronherceg javaslata, ugye a koronherceg javaslatai abszolút tiszteletre méltóak, becsülendőek, kiváló alapját képezik a, annak, hogy a két oldal leüljön a tárgyalóasztalhoz. Ez sajnos még nem történt meg, és emiatt kell aggódnunk. Talán még valamit hozzá fűzhetnék Irán szerepével kapcsolatban. Nem lehetetlen, hogy Irán ilyen vagy olyan módon megpróbál tökét kovácsolni ebből a helyzetből, de úgy gondolom, hogy nagyon helytelen lenne, hogyha a bahráni forrongásokat egy külső tényezőre vezetnénk vissza, úgy gondolom, hogy erre nem redukált az a probléma. Az, hogy utólag ebből valaki megpróbál profitálni, hát az természetesen lehetséges de hogy más az régió más országaiban vajon ez is reformokhoz fog -e vezetni? Hát valószínűleg előrébb mozdítja ez a helyzet, a többi országban is a helyzetet, hiszen nem nagyon van olyan arab vagy közelkeleti ország, ami ilyen vagy olyan módon ne lenne érintve az által, ami Líbiában, Egyiptomban, Tunéziában történt. Ezért nincsenek nagyon kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a régió valamennyi országában a sajátosságoknak megfelelően az ottani hagyományoknak megfelelően a különböző hatóságok, hogyha ha nem is feltétlenül demokratikus célokat fognak követni, akkor is valamilyen féle társadalmi változtatással fognak kényszerülni. Ez egy olyan forradalmi szél, amelynek senki sem állhat ellen. Természetesen fennáll a kockázat, de nem csak ebben a régióban, vannak is, hogy elfolyul a helyzet mi az értékeinket inkább a, a kisebb, szegényebb országokkal szemben tudjuk érvényesíteni. Az egész világon így van ez, hogy a, nehezebb a, a gazdag és e, erősebb országokkal szemben felépni. Brandnál e, hogy ugyanúgy olyan szemmel, vagy ugyanúgy ítéljük meg a, tüntetőket és a biztonsági erőket? Nem. A tüntetőket is felkészültünk arra, hogy ne alkalmazzanak erőszakot, de hogyha egy tucat halottról beszélünk, akkor nem beszéltünk arra, hogy ugyanúgy viselkednének a tüntetők és a biztonsági erők. Aztán pedig Fox úr kérdésére adott válasz kiegészítendő. Szeretném elmondani, hogy most a Bahrányt megszállták-e a szaudi csapatok, vagy meghívás érkeztek oda. Hát itt a Zöbölmenti Államok Együttműködési Tanácsa intézte ezt a felhívást. Itt van egy olyan záradék az ő szerződésükben, amelyben minden államnak szolidárisnak kell lennie a többivel, hogyha a tanács valamelyik tagja veszélyeztetve van, akkor a, a többi is veszélyeztetve érzi magát. Ez nagyon hasonló mint nálunk a nato -ban. ebben az esetben. Tehát nem, most nem akarom ezt igazolni, hogy én, én úgy gondolom, hogy 2000 külföldi katona jelenlétet semmi sem tesz indokoltá, csak megmagyarázom azt, hogy itt nem megszállásra van szó, hanem valóban egy meghívásra érkeztek ezek a katonák. Tehát valamiféle jogalappal rendelkezik ez. Aztán Al Jazeera-val kapcsolatos kérdés, erre nem tudok válaszolni, előkör nem tudom, hogy az Al Jazeera televízió hogyan ábrázolja a problémákat. Bahrainben nincsenek ezzel kapcsolatos információim. Ahogy és mi a helyzet Katarra, Katar és Szaudarábia kapcsolata? hiszen Katarra nem vonatkoznak ugyanazok a kötelezettségek, nem is küldtek katonák, ugyanakkor például a libiai beavatkozásban részt vállaltak. Úgy gondolom, hogy ők felosztották a feladataikat, a, a szaudék úgy döntöttek, hogy Bahrainban lépnek fel, Katar pedig ö, saját okokból kifolyólag úgy döntött, hogy a libiai koalíciót fogja támogatni. Elnök, most Francesca Bentner kapja meg a szót. Vissza kell térnem Cooper úr eh, megjegyzéseire, és meg kell, hogy mondjam, hogy Mingarelli úr megjegyzései megnyugtattak. Bahrein egy békés hely, Tunéziát is békés eh, helynek mondták volna január elején. Mit jelent az, hogy békés hely, amikor az emberek megpróbálják a politikai helyzetet alapjában megváltoztatni, és azt mondják, hogy történnek balesetek. Szaud-arábiai erők vannak Bahreini földön, ez nem egyáltalán nem baleset, több tucat ember eh, halott, talán két eh, rendőr, és aztán szaudi erők bemasíroznak Bahreinbe, ez, ez, ez teljesen furcsa. Persze Németországban, Franciaországban is történhetnek balesetek. Francia eh, erők nem masíroznak eh, német eh, tüntetők ellen sem fordítva. Miről beszélnek, mivel mérik ezt? Nekem nagyon ijesztő az, amit itt hallok és látok. Uh, Willy Meyer. Willy Meyer. Köszönöm. Cooper úr. amit ön mondott, az nem segít a hitelességünknek, és őszinte leszek, Egyiptomban azt tapasztaltam, hogy amit Kadafira és Mubarak rendszerére mondtunk, az egyáltalán nem segített, sőt, védhetetlen helyzetbe kereltünk a kettős mérce alkalmazása miatt. a bahreini rendszerről vagy szaudarábiai rezsimről nem is mondott semmit, próbálta megvédeni a vétetetlen, de nem mondta, hogy milyen rendszerek ezek. Ez nem igazolható a szaudarábiai feudális rendszer, antidemokratikus, diktatórikus, védhetetlen. A bahreini rezsimre ugyanez igaz, ezeket ki kell mondani. Ugyanazokat a normákat kell alkalmaznunk, Kadafi úrral kapcsolatban egyértelműen fogalmazott, azt hiszem, hogy bahrein kapcsolatban és Szaudarábiával kapcsolatban is hasonlóan egyértelmű megfogalmazásra van szükség, hiszen fegyverteleneket támadtak, ez a valódi helyzet. Ma Genfben az ENSZ biztosa azt mondta, hogy 50 vagy 100 ember tűnt el az elnyomás miatt Jemenben kórházakat támadnak, Bahreinben javítja magát a hozzászóló. Tudjuk, hogy mi folyik Bahreinben, a Szaudarábia erőknek erőket ki kell vonni, és emberként kell te kezelni az embereket. Nem azt mondom, hogy bahrein szemben, hogy Szaudarábia szemben katonai intervencióra lenne szükség, azt mondom mindösszesen, hogy valamit tennünk kell méghozzá minél hamarabb, és a főképviselőnek és az ő beosztottjainak egyértelműen el kell ítélni a Bahreinben történteket, hiszen tudjuk, tapasztaltuk, hogy a nemzetközi jogot lábbal tiporják ezek a rezsimek. Monsieur Tanak. Tanak úr. Én nagyon örülök, élvezem ezt a vitát, nagyon élénk volt, és a külpolitika megtesz mindent, ami lehetséges, hát lehetséges valamiféle jogrendet helyreállítani, a civileket megvédeni Líbiában, de hát az öbölben valószínűleg nem lesz lehetség, lehetőség ugyanerre több okból, amelyeket mindannyian ismerünk. Én Robert Coopernek mondanék valamit, nem tudom, hogy direkt szándékosan hagyta figyelmen kívül az én felhívásomat, tehát ugye Teheránból milyen hangok érkeznek eh, Bahreinnek kapcsolatban, mint volt brit diplomata, meg tudna nyugtatni engem arról, hogy Bahrein szuverenitását megvédjük minden áron, és a területi integritását is. Eh, ez nemzetközi jogban ugye erős sen védett, de hallottam én olyan plegykákat, hogy Teherán agresszívebben próbál fellépni, és az irredent a nézetek sokkal erősebben képviseltetve lesznek. Euh, avant les réponses, je voudrais, si, si vous le voulez bien, donner... Mielőtt visszatérnénk a vendégeinkhez, Gregor, Thierryhez fordulok, aki a Nemzetközi Emberjogi Szervezet képviseletében van itt, és eh, Nibler asszony is jelezte. A Bahreini Emberjogi Központ vezetőjét be, letartóztatták, börtönbe zárták. Nabi Rajabot, erre tudna valamit mondani? Nabi Rajabot. is... Igen, Nabi Rajabot valóban börtönbe zárták, az egyetlen, talán az egyetlen független emberjogi szervezet főtitkára vezetője volt, vasárnap letartóztatták, aztán szabadon engedték, de tudni kell, hogy fizikailag bántalmazták, és pszichai nyomás bántalma, és mm, azzal fenyegették, hogy megerőszakolják. Ez látni kell egy olyan szélesebb kontextusban, a, lecsapnak az emberjogi aktivistákra, doktorokra is, még kb. 100 ember van, akiről nem tudunk, aki eltűnt, és tudni kell, hogy a jelenlegi helyzetben a civilek félnek, tartanak attól, hogy a kórházban menjenek, mert attól tartanak, hogy letartóztatják őket. Komoly aggodalomra ad okot ez a helyzet. A tanácsi zárónyilatkozatra hivatkoznék Bahreinnel kapcsolatban. Attól tartok, hogy a tanács nyilatkozata nem teljesíti a várakozásokat, a, nem ítéli el az erőszakot, hanem csak az életek eh, elvesztésért eh, és az emberi jogi aktivisták helyzetéről sem szól, tehát ne felejtsék el, hogy csak az ellenzékiek, és a, nem csak az ellenzékiek és a tüntetők, akikkel foglalkozni kell, hanem az emberjogi aktivisták um, helyzetét is vizsgálni kell. Egyébként köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászóltam. You understood it wrongly, you know, they are establishing law and order, it's all in our interest. Természetesen mindannyian kérdekét szolgáljuk, állam és emberi a helyreállítása. Mindjárt, Mr. Cooper. Mingerelli úr, Cooper úr kapják meg a szót. Először Cooper úr. Hogy mondjam el, hogy osztom a nézetet, nem igazán jegyeztem meg a neveket, de azok nézetét osztom, akik elmondták, hogy nagyon fontos, hogy a kórházakat a kórházaknak megfelelően kell működniük, normális módon működniük kell a kórházaknak. Ugye én is azt mondtam, hogy nagyon különbözőképpen adják elő a történéseket a két oldalon, és a kórházakról is két különböző nézet van. Én nem tudom megítélni, hogy mi az igazság, mi történik ott valójában. De ami bizonyára nem igaz, az az, hogy a szaudarábiai erők bármiféle közük lett volna a tüntetések leveréséhez, ők barakokban voltak, és a bakráni kormány meghívására érkeztek az országba. És az is, az viszont igaz, hogy mindkét oldalon voltak halálos áldozatok, és valóban mindkét közösség ellen erőszakosan léptek fel. Elnézést kérek, hogy nem tudom a neveket megjegyezni, de egyetértek a képviselővel, hogy aki hátul ül, a képviselő úr, elmondta, hogy az őrizetbe, vasárnap őrizetbe vett úriember való bánás volt teljességgel elfogadhatatlan. Talán elfelejtettem tanuk úr kérdését, azért, mert hogy attól tartok, nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Ez túl messzire vezetne de a kérdés utolsó része ugye arra vonatkozott, hogy elkötelezzük-e magunkat Bahrein szuverenitása mellett, a függetlensége mellett, nyilvánvalóan elkötelezzük magunkat. Az iráni kormány tett néhány megjegyzést, az iráni kormány néhány tagja, aztán a Majlis eh, szóvivője beszélt arról, hogy, hogy Bahrein visszatérne Iránba, mint a 13. provincia, de nem tudom, hogy bárkinek is ezt komolyan kellene venni, hiszen a különböző iráni szóvivők különböző dolgokat mondanak. De visszatérnék a központi, a lényegi kérdéshez. Ezt a problémát csak úgy tudjuk megoldani, hogyha hogyha a korona herceg javaslatairól való tárgyásokra kényszerítjük őket. Köszönöm szépen, mielőtt minket előnek megadnám a szót, még egy hozzászólás prokúrtól. Öné a szó. Aztán jön a válasz. től nem esze Jemenben is súlyos helyzet, és onnan híreket kaptunk a helyzetről, ahol az elnök képviselői uh, szisztematikusan lövészek segítségével löveti le az embereket. Uh, tizen, legalább 13-an fiatalok fekszenek súlyos sérülések a, a kórházban. Itt valami szisztematikus bűnöző uh, viselkedésről beszélhetünk a tüntetőkkel szemben. Van a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat kíván konkrétan felépni ezzel szemben, hiszen lassan már nem tudom a jemen és a líbiai fellépés közti különbséget megindokolni és megérteni. Köszönöm. Oui, Madame Brantner, puis après, on donne la parole à Monsieur Mingarelli. Juste une question. Brantner asszony, aztán Mingarelli úr. Jemenben Jemenben 15 projektet támogatunk fejlesztési pénzeket. Nem tudom most ezek a forrásokkal mit csinálunk, hiszen ezeket a pénzeket a kormány kapja. Köszönöm. Bien, merci. Alors d'abord sur le... Mingarelli úr, köszönöm. Jemenel kapcsolatban Brokkolnak igaza van. Több tucat ember veszette életét ebben az országban az elmúlt hetekben. A nehézségek mögött az áll, hogy egy kisebbség kezében van a nemzeti vagyon, mély szegénységben él a lakosság többsége, és az elnök képtelen párbeszédet kezdeni a saját népével. Tegnap óta új fejlemények is vannak, három tábornok, köztük a legfontosabb falak közül is eh, egy, átálltak az ellenzék oldalára, sőt, eh, törzsi vezetők is, is követték a példájukat. Az, elő, eh, az egész kormánytól megszabadult, az egész tolmány, kormányt kirúgta, és ez is mutatja, hogy gyorsulnak a dolgok, gyorsulnak a folyamatok de nem maradhat az így sokáig. Nem tudom, hogy hogyan maradhatna, nem látom, hogy maradhatna a hatalmon az elnök, főként mivel a hadsereg egy része, a törzsi vezetők közül jó néhányan, illetve a hagyományos politikai szövetségének egy része elhatárolták magukat tőle, és persze a tüntetések folynak, a huti kisebbség északon gerilla háborút folytat már egy jó ideje a dél is elszakadni készül, a fiatalok elégedetlensége egyre nő, ennek jó néhány kifejezési formája van, és Jemenben az is igaz, nem tudom, hogy ez az valódi oka a problémáknak, de ez is lehet. Vannak olyan területek, ahol a terrorista szervezetek teljesen beépültek a országba szervezetében szervezetébe, egész egyszerűen nagyon könnyen el durvoltak a dolgok, nem biztos, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani a fejleményeket. Hallottunk már nyilatkozatokat, véleményeket, a fő képviselő is jó néhányszor elítélte az erőszakot, az erőszak alkalmazását a tüntetőkkel szemben. Jó néhányszor felszólítottuk a jemenieket a nemzeti párbeszédre. Tegnap a külügyi tanács egyik nyilatkozata elítélte az elnyomást, párbeszédet követelt, és emellett a tanács következtetései is azt kérték, hogy Jemennel kapcsolatban gondoljuk át a véleményünket. Egy együttműködési megállapodás életben van, illetve egy támogatási segélyprogram, amely közvetlenül a lakosságot szolgálja elméletileg. A biztonsági erők reformját segítettük, de persze alaposan meg kell ezt fontolni. A terrorizmus elleni harcban is segítünk, segítettünk. Tavaly februárban Londonban, majd ezt követően New Yorkban szeptemberben került sor Jemen barátjának ülésére, és mindannyiszor a terrorizmus elleni fellépés a stratégia, a nemzetközi közösség stratégiának központi eleme volt, és ebben a kontextusban segítettük a biztonsági erők reformját. Persze ezt alaposan e, nagyítóval kell átvizsgálni, és hogyha felmerül a legkisebb e, kéte is azzal kapcsolatban, hogy az uniós támogatásokat e, felhasználják az elnyomásra, akkor meg kell állítani a támogatást, és nem tettünk más, mint hogy figyelemmel követjük a dolgok alakulását. Tudnunk kell, hogy pontosan mi a helyzet, mik a tények, hiszen nem szabad, hogy kettős mércét alkalmazzunk, de mert ennek mindig fennáll a veszélye, és természetesen a tüntetőket, illetve a biztonsági erőket, az enyém biztonsági erőket egyformán kell kezelni, de talán segíthetnénk, közvetítő szerepet játszhatnánk, hogyha valódi nemzeti párbeszédet szeretnénk elérni, akkor ehhez a külső szereplőknek is részt kell vállalni a folyamatban. Persze a Bahreineknek kell ezt ezek a külső mechanizmusok fontosak lehetnek, lehetnek a párbeszéd beindításával, ami közvetítő szerepet játszhatunk. Bien, je, je vous remercie. La... Köszönöm Mingarelli úrnak, ezzel a szülést lezárom. À quelle heure Ah oui, réunion du bureau élargi. A fél hétkor folytatjuk a kibővített elnökségülésre. Köszönöm.